Kezdjük meg az ülést. 15 perccel már is késésben vagyunk, ez már épp elég. Négy témát fogunk közösen tárgyalni most, EU-Oroszország megállapodásokról van szó. Oroszország csatlakozott a WTO-hoz, és ennek következményeként vannak előttünk ezek a témák. Három előadó van, nem mindegyikük van itt. Javaslom, hogy először hallgassuk meg a bizottságot. Kérem, hogy mutassák be a négy témát, és közben megvárjuk, hogy megérkezzenek az előadók, és őket is meg fogjuk hallgatni. Ha a bizottság készen áll a beszámolóra, akkor Dövinye úr a bizottság képviselője, öné a szó. Köszönöm, elnök úr! Jó napot kívánok a képviselőknek, hölgyeim és uraim, jó reggelt! Ahogy tudják, két oldalú megállapodások élnek általános vállalások tekintetében, illetve az általános tárgyalások tekintetében, és az EU vezető szerepet játszott Oroszország esetében. 18 éves nehéz folyamatot követően sikeresen lezárult ez a csatlakozás. A négy megállapodás négy különböző szektort fed le, ezek mindegyike nagyon fontos a számunkra levélváltás előzte meg a megállapodásokat az EU és az Orosz Federáció kormánya között, és egyébként a hivatalos labban meg is jelent a levelezésre vonatkozó dokumentáció. Az első megállapodás nagyon fontos szektorra vonatkozik, autógyártás, gépjármű alkatrészek és alk gépjármű részek és alkatrészek kereskedelméről szól ez a megállapodás. Az oroszokkal arról állapodtunk meg, hogy megtarthatnak egy bizonyos, nem is protekcionista, de legalábbis befektetést támogató intézkedéseket Oroszországban. 2018-ig ezt megtarthatják, annak ellenére, hogy ez a WTO szabályoknak nem felel meg. Az orosz kormány intézkedéseket hozott arra vonatkozóan, hogy delokalizáció következzen be az ilyen termékek gyártására vonatkozóan. A szektor fontos számunkra, az EU kb. 10 milliárd euró értékben exportál motorokat és autóalkatrészeket. Ennek az aránya kb. 90 és 10 százalék. A megállapodás lényege az, hogy biztosítani kell, hogy az EU export 2010-es szintje fennmaradjon, annak ellenére, hogy az orosz kormány befektetés támogató intézkedéseket hozott. A cél eléréséhez vámmentes importkvótákat vezetnek be alkatrészekre és képjármű részekre, azért, hogy a 2010-es export szintet vissza lehessen állítani. Ezért van egy vámmentes kvóta, és nem pedig 5 és 10 közötti vám érvényes. Második megállapodás fa exportra vonatkozik, kétféle fára. Az egyik, amit főleg a papír előállításra használnak, a másik pedig, amit fenyő, amit elsősorban butorgyártásra használnak. A két fafajta esetében csökkent a vám 13%-ra, illetve 15%-ra a fenyőnél, az általános 25%-os vámmal szemben. ezért itt is rendszer lesz, ezt az úgynevezett FA bizottság kell, hogy kezelje, bizottsági és tagállami képviselők ülnek ebben a bizottságban. Április végén lesz az első ülése ennek a csoportnak. Az allokáció alapja az, hogy a kóta 70% a hagyományos importőröké lesz, és 30% pedig az újaké. Harmadik megállapodás a nyersanyagokra vonatkozik hosszú a lista. Az általános vállalások szintjén, amikor a csatlakozási megállapodást az orosz kormány aláírta, nem szerepelt ez a lista. Azt kell biztosítani, hogy amennyiben Oroszország növelni akarja a vám exportot, az exportvámot, akkor legalább két hónappal korábban tájékoztatnia kell az Európai Uniót. Utolsó megállapodás a szolgáltatásokra vonatkozik. Itt azt biztosítottuk, hogy a partnerség és együttműködési megállapodás, ami az EU és Oroszország között fennáll, ez a megállapodás fönn fog maradni, legalábbis két aspektus szempontjából. Az egyik a tengeri szállítás esetében, és ez különösen a tengerhajózási vállalkozásokra érvényes. Továbbá azt biztosítottuk, hogy a természetes személyek ideiglenesen üzleti célból tartózkodhatnak a vonatkozó területeken. Elnök, köszönöm. Akkor most hallgassuk meg az előadókat három előadót kell meghallgatnunk a négy témában. Pavel Zalewskivel kezdjük. Ő a gépjáró a részek és alkatrészek kereskedelméről szóló megállapodásnak az előadója. Zalewski úr, a szó. Uh, chairman. Köszönöm elnök úr a szót. Nagyon jó, hogy végre megtárgyalták az Oroszország csatlakozásának megállapodását a WTO-hoz, hiszen ez rendkívül fontos a kereskedelmi feltételek szempontjából az egész világon általánosságban, de főleg a mi oroszországi kapcsolataink szempontjából beindítja ezt a mechanizmust, amelyre szükség van a jármű arkatrészek vonatkozásából, az EU-ból Oroszország irányába, és a csomag részeként Oroszországnak sikerült megtartania gépjármű befektetési programját, amelynek célja az elmúlt évek során az volt, hogy az gépjármű gyártókat vonzza Oroszország felé, hogy ott termeljenek egyre szigorúbb körülmények között az orosz piacon. Ezek az intézkedések mind a mellett nem kompatibilisek a vto val ezek a kereskedelmel kapcsolatos beruházási intézkedések. Mind a mellett egészen 2011-ig tartottak. Ezért a VTO csatlakozás pozitív hatása, a progresszív liberalizáció a kereskedelmi korlátok terén a gépjárműiparban félő, hogy nem tudnak érvényesülni. Ezért születtek ezek a koncesziók az EU szempontjából. Volna néhány kérdésem a bizottsághoz. Először is. Főleg amikor a tárgyalások eredményeit tekintjük a VTO-val. Például ott van egy másik kelet-európai partner, Ukrajna. Itt egyértelműen kitűnik, hogy az eredmények egyáltalán nem kiegyensúlyozottak. Hogy lehetséges az, hogy Ukrajnával lehetséges volt meggyőzni partnereinket, hogy 15%-kal csökkentsék a beviteli vámokat, szemben Oroszországgal, ahol csak 5%-os csökkentést sikerült elérni a vámtarifák terén. Volt valami olyan ö, momentum ö, Ukrajnával, ami nem érvényesült Oroszországgal szemben? Ezen kívül, hogy lehet az, hogy Oroszországnak sikerült mindezt még további 7 évre megtartania, amelynek nyilván hosszú távú hatása lesz a belső piacára. A kereskedelmi főigazgatóság hogyan látja a jövőt a gépjármű kereskedelem terén. Nem paradoxon az, hogy az EU gazdaságának ezen ágazata nagy bevételeket érhet el, amikor az export a gépjárművek terén viszont jelentősen csökken. A negyedik kérdésem. Az EU jármű alkatrész érdekeltségeivel mi a helyzet? Mindig is egyen ö, esélyekkel rendelkeznek majd azzal a néhány céggel, akik segítenek ö, Oroszországnak? Köszönöm szépen. Mivel kérdések hangzottak el a bizottsághoz, a végén visszatérek a bizottsághoz, hogy válaszoljon a kérdésekre. Nézzük a következő előadónkat. Jean-Luca Susta, a szocialista frakció képviselőjétében az együttműködési megállapodásokról. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, a szót. Ahogy a bizottság képviselője már elmagyarázta, folyik a megbeszélés, a vita egy általános jogi keretről, amit meg kell határozni azt követően, hogy Oroszország csatlakozott a WTO-hoz. A megállapodásoknak a célja, a két oldal megállapodások célja az, hogy fenntartsunk bizonyos előnyöket, bizonyos privilégiumokat, amelyekről az Európai Unió hosszú évek során sikeresen megállapodott. Amivel én foglalkozom, ahogy ezt már említették is, a nemzetközi tengerhajózás és a személyek ideiglenes mozgása szakmai célból. Ahhoz, hogy a már létező előnyös feltételeket fönn tudjuk tartani. Ugye a mi szolgáltatás exportőreink számára sikerült előnyös feltételekről megállapodni, Ebből a célból írtuk alá a két oldalú megállapodást. Ahogy mondtam, a cél az, hogy ezeket az exkluzív előnyöket, amelyekről az EU a 90-es évektől kezdve megállapodott, ezeket föl lehessen tartani. Hiszen egyébként a WTO-s csatlakozás általános megállapodása a most érvényben lévő feltételekhez képest szigorú feltételeket szabályoz meg nem 18 szolgáltatás kategóriára vonatkozik a tengerhajózáson kívül a megállapodás. Pontos feltételek, követelmények, kvóták szerepelnek a megállapodásban az Európai Uniós állampolgárokra vonatkozóan. Új vállalást nem tartalmaz a megállapodás az EU számára. Egyszerűen ratifikáljuk hogy az előnyös EU pozíciót fenntartjuk Oroszországgal szemben. Oroszország pedig azt vállalja, hogy a WTO-tól derogációt kér azért, hogy a preferenciális kez kezelés vagy elbánás feltarthassa az EU-val szemben. Elnök, köszönöm, Gianluca. Következő előadó, Ines Weidere, a másik két megállapodásra vonatkozóan nyersanyag export és fa export önél szó. Elnök úr, együtt szeretné, hogy beszámoljak a két témáról, vagy külön-külön? Rendben. Ha lehet, egyesével foglalkoznék, tehát külön foglalkoznék a két témával, de folyamatosan számolnék be a kérdésről. Mindkét megállapodásnak én vagyok az előadója, nyersanyag és fa export. Fontosnak tartom, hogy közösen kezeljük ezeket. Fontos, hogy biztosítani tudjuk, hogy Oroszország fel a, abba hagyja a protekcionista intézkedéseit, vámuniót alakított Belarusszal és Kazasztánnal, ez is problémás. Az először a nyersanyagokra vonatkozó megállapodásról szeretnék beszámolni. Oroszország csatlakozott a WTO-hoz, ezért vállalta, hogy fokozatosan csökkenteni fogja, vagy meg fogja szüntetni meglévő vámjait nyersanyagokra vonatkozóan. A csatlakozási szerződés tartalmazza ennek a pontos adatait. Ugyanakkor az orosz értelmezés szerint a lista nem akadályozza meg azt, hogy új vámokat vezessenek be bizonyos nyersanyagokra, olyan nyersanyagokra, amelyek a listán nem szerepelnek. Az orosz kormány mindent meg fog tenni azért, hogy ne vezessen be, vagy ne növeljen vámot azokra a nyersanyagokra vonatkozóan, amelyek nem szerepelnek az orosz megállapodás nyersanyag listájában ami egyébként az orosz termelés vagy export legalább 10%-át képviseli, vagy pedig olyan anyagokra vonatkozóan, amelyek az EU számára fontosak, vagy olyan esetben, amikor a világszinten problémák merülhetnek fel. Mezőgazdasági termékek, vegyi anyagok, dohány, ásványok, stb. Ha mégiscsak exportvámot kíván alkalmazni ezeknél a termékeknél, akkor Oroszország konzultálni fog legalább két hónappal korábban az Európai Bizottsággal, és figyelembe fogja venni az Európai Bizottság véleményét azért, hogy mindkét fél számára megfelelő megoldást találjon. A megállapodás nem tartalmazza azt, hogy az EU bármilyen vállalást tegyen. A szövegben az egyik probléma, hogy jogilag, jogi kötelezettségeket nem tartalmaz Oroszország számára, csak az szerepel benne, hogy mindent megtesz, ez túl uh, homályos megfogalmazás. Főleg, ha figyelembe veszük, hogy milyenek a tapasztalataink Oroszországgal. Másodszorban nem tiltja egyértelműen új protekcionista intézkedések bevezetését. Konszultálnia kell az Európai Bizottsággal, de hogyha nem veszik figyelembe. Mi történik akkor, hogyha nem veszik figyelembe a mi véleményünket? Egyébként jelenleg is ez érvényes a PCA megállapodás megújítása tekintetében. a wto csatlakozása sikerült Oroszországnak, de nagyon kedvező feltételekkel egy átmeneti időszakra vonatkozóan. Aztán a megállapodás nem tartalmazza a vitarendezési mechanizmust, és ebben kapcsolatban szeretnék említeni további kérdéseket, szeretnék föltenni a bizottság számára. Kérem, figyeljenek oda, amit mondok, köszönöm. A bizottságnak mi az első reakciója arra vonatkozóan, hogy az orosz hatóságok szigorító megállapodásokat, illetve intézkedéseket vezettek be az EU állatállományra vonatkozóan. Megfelelnek-e ezek az intézkedések a vto s vállalásoknak? Úgy gondolom, hogy foglalkoznunk kell ezek az intézkedésekkel, ezek aggályosak, és nem hiszem, hogy ezek kompatibilisek lennének a vto s az orosz vto s vállalásokkal. Nagyon sok EU tagállambeli gazdát érintenek ezek a szigorító intézkedések. A nyersanyagok esetében a kérdés az, hogy véleményem szerint Oroszország számára kötelező feltételeket tartalmazó megállapodást kell követni, hogy, hogy ezt hogy tudjuk megtenni, ezt kérdezném a bizottságtól szintén. Akkor most átérnék a második témára. EU-Oroszország megállapodása fa exportra vonatkozó vám kontingensekről. Fontos érdekei kapcsolódnak az EU-nak ehhez a témához. Jelentős előrelépést jelent a megállapodás. Oroszország vállalta, hogy ő csökkenti a jelenlegi export vámjait fárafa termékekre. bizonyos fafajtákra. Oroszország kvótákat vezetett be, export kvótákat, eltérő, tehát alacsonyabb vámokat, illetve magasabb a kvóta fölötti mennyiségekre pedig szinte exportot megakadályozó vámkontingens vámot vezetett be. A megállapodáshoz csatolt függelék tartalmazza a kolták alkalmazásának a módját. A bizottság feltétele az, hogy Oroszország megfelelő dokumentumok, az EU által kibocsátott dokumentumok alapján fogja kibocsátani az export engedélyeket. Ez a jegyzőkönyv tartalmaz a vita rendezési mechanizmust is. Úgy gondolom, hogy ez a megállapodás előnyös számunkra, és csökkentett exportvám előnyös lesz az Európai Unió papír és bútoriparának a számára. Ebben a témában a fő kérdés az, hogy milyen lesz a végrehajtás a gyakorlatban. harmadik országok exportkótájának a kezelésében nincs semmilyen korábbi jogi aktus, jogszabály, ezért kérdezném, hogy ebben a precedens nélküli megoldásban hogyan fog majd működni a megállapodás elnök. Köszönöm szépen, akkor ebben lezártuk a bemutatását a témáknak, az előadók és a bizottság részéről, és akkor most hallgassuk meg a árnyék előadókat. Mind a négy megállapodásra gondolok. Kikér szót? George Cutas, Szocialista Frakció. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen. Árnyék előadója voltam a két utóbbi megállapodásnak. amelyek tárgya nyersanyagokat terhelő vámoknak a fenntartása, illetve nevelése, valamint a fa kiviteli kontingense kérdése. Nem kívánom megismételni azt, amit a kollégák már elmondtak, csak annyit kívánok megjegyezni, hogy jól lehet, a kollégák itt az aggodalmaiknak adtak hangot, de úgy gondolom, hogy az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti kapcsolatok a továbbiakban is fejlődésre adnak lehetőséget a WTO keretén belül. Az egyetlen dolog, amiben reménykedek és amit kívánok, az az, hogy az Orosz Föderáció eleget tesz a vállalt kötelezettségeknek, azoknak a kötelezettségeknek, amelyek a WTO-hoz való csatlakozásból következnek. Úgy gondolom támogathatjuk a két megállapodást. Uh, if I may... Nos, ha megengedik, a szolgáltatások kereskedelméről szeretnék szólni, mert én vagyok a néppárti árnyék előadó. Van egy-két kérdés, amit hangsúlyozni érdemes, uh, és érdemes megtartani. Ez például a preferenciális koncesziók területén, az általános megalapodásban a szolgáltatások és kereskedelem terén, bár kevésbé ambiciózusak uh, a, a, a tervek, mint a 94-es megállapodásban voltak. Ami a prioritásokat illeti itt a tárgyalások keretén belül a szolgáltatásokra utalnék. Mennyire komolyan akarják az oroszok végrehajtani ö, azt, amit vállaltak, főleg a beruházások terén. Ez több erőfeszítést kíván, és például nagyobb versenyt a pénzügyi szolgáltatások, a telekommunikáció terén, csak kettőt említsek. Az EU hogyan tud előrelépni például az energetikai szolgáltatások terén, hiszen ez nem más kategória, mint az általános megállapodásokban foglaltak. Bár külön sorban találhatók, amelyben a legtöbb üzleti szolgáltatás ezen kívül, ami a konkrét, konkrét szolgáltatásokat illeti, ami a kitermelő ágazatra vagy az energia szolgáltatásra vonatkozik, Oroszország elég érzékenyen reagált, de a horizontális kérdésekben nem igazán lépett előre. Ezen kívül az energiaszolgáltatások terén semmiféle elkötelezettséget nem vállalt. Ami a következő kérdést illeti, az új megállapodásnak kellene valamilyen ambíciózus fejezetet nyitni az energetikában? Még akkor is, hogyha nem preferenciális koncesziókat tartalmaz, inkább a szabályozókra. A bizottság hogyan kívánja előrevinni ezt a területet, amely a bilaterális kereskedelmi kapcsolatok egyik legfontosabb területe? Az oroszoknál mi a helyzet a kitermelő ágazat, illetve a szolgáltató ágazat választása terén például? Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Emlékeztetni kívánok mindenkit arra, hogy itt nemzetközi kereskedelmi ö, megállapodásokról van szó. A, részleteseket, a részleteket nem tudjuk itt megvitatni, csak igennel vagy nemmel tudunk válaszolni. Ö, csak akkor kell indokolni esetleg, hogyha nem akarjuk elfogadni őket, de elegendő nemet mondani. Úgyhogy így most a bizottsághoz fordulnék, és kérem válaszoljanak a felvetésekre. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, a szót. Ami az első megjegyzéseket illeti, Zelevski úr fogalmazta meg őket. a gépjárműiparról. Meg kell mondanom, hogy nem egészen értettem, hogy miért említette azt, hogy Oroszországgal csak 5%-os vámtarifa csökkentést értünk el, ugyanis ami a gépjármű import vámokat illeti, 13-15 os csökkenést értünk el. nem 5%-os ez az érték, semmiképpen attól függően, hogy hogyan számítjuk, legalább 13 vagy 15. We did not see a reduction of our export. Ezen kívül a gépjármű alkatrészek exportja sem csökkent. A 2019-es februári statisztikák ellenkezőleg azt mutatják, hogy inkább nőtt ez a mennyiség. Köszönet Weidere asszonynak a kérdéseiért és biztosíthatom arról, hogy figyelmesen hallgatjuk önöket, csak sokszor nincs elég idő arra, hogy minden kérdésre megválaszoljon. Kazaksztán, Belarusia, Vámunió, protekcionista lépések Oroszország részéről. Igen, aggaszt ez minket, hogy mit csinálunk? Hát önök is tudják, hogy új megállapodásról tárgyalunk pillanatnyilag, ez, ennek elkerülés érdekében. Ami a nyersanyagokat illeti, az előadónak igaza van konkrétabban abban, hogy az orosz kötelezettségvállalások jogi szempontból nem kötelezőek, csak konzultációra köteleznek. Azért fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalások vonatkozásában a csatlakozással nagyon sok termékre kiterjednek, az EU importra is, ahol az export vámtarifák megmaradtak. Például az olaj, a gáz, a bőr, a fém, ahol meg nincs kötelezettség, legalább két hónappal előtte konzultációt kell folytatni. ami a fa áruk kvóta kezelésére illet, vonatkozik. A faipari kérdésekkel foglalkozó bizottság április 23-án ül össze, és eddig különösebb nehézségben nem ütköztünk. Végül, de nem utolsó sorban, hadd mondjam el azt is, hogy az előadó feltette azt a kérdést is, hogy fontosnak tartjuk-e az energetikát, illetve az energetikai szolgáltatásokat, Persze, ahogy önök is tudják, az új megállapodás nagy része tárgyalásaink során ö, már felvetette ezt a kérdést, mint legnehezebb területet, úgyhogy eddig is foglalkoztunk ezzel. Úgyhogy tárgyalások során nyilván ez egy nehéz terület, de mindenképpen szem előtt tartjuk ezt a területet, és nem hagyjuk ki semmiképpen. Köszönöm szépen. Elnök úr, elnök úr! Elnézést, elnök, elnézést! Elnézést, de egy nagyon fontos kérdést tettem fel a lábasi országokra, és a bizottság nem válaszolt. Meg fogom adni a szót hamarosan, hogy még egyszer megfogalmazhassa a kérdését, de most először Szaveszki úrnak adok meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon jó stratégia azt mondani, hogy nem értjük a kérdést, amikor nehéz a kérdés. Úgyhogy akkor most még egyszer elmondom. Um, clearly. I said that... Tehát, azt mondtam, hogy Ukrajna esetében, és gratulálok ezzel a bizottságnak, a bizottságnak sikerült megállapodnia Ukrajnával, hogy import vámtarifáit 15%-kal csökkentsék 10%-ra. 2008-ban már azonnal beindult mindez, és aztán évente csökkent, csökken ez az érték, és 2013-ra lesz 5%-os. Ez lehetséges volt. Miért nem volt ez lehetséges Oroszországgal? Ez volt a kérdésem. Mit nyertünk? A következőt. Oroszország beleegyezett abba, hogy 5%-kal csökkenti az import tarifákat 25%-ra, és 25% marad 2018-ig. Majd attól kezdve a vámtarifák 15%-ra csökkennek. Tehát óriási a különbség az egyik kelet-európai ország és Oroszország vonatkozásában. Úgyhogy a kérdésem az, hogy Nyilván más területeken kellett valami fontosat nyernünk, tehát a kérdésem az volt, hogy mit? Hogy ilyen megoldást találjunk, ami nyilván nem jó az európai gépjármű alkatrészgyártók számára. És a gépjármű gyárak számára sem. Köszönöm. Mindez verek. Köszönöm, elnök úr. Az a benyomásom, hogy néha a bizottság mindig félelemmel kezelít a stratégiai partnereinkhez, nem pedig úgy, mint stratégiai partnerhez. Szaveszki úr is ezt mondja, és néha vannak dolgok, amiket nem igazán értek abból, amit mondanak. Úgyhogy azt hiszem, eléggé világos kérdést fogalmaztam meg az áll, a lábas jószágokról, úgyhogy Kérem, válaszoljon a bizottság. A közelmúltban bevezetett korlátozó intézkedésekre vonatkozóan mit kíván tenni a bizottság? Az orosz intézkedésekre gondolok, és ez kompetitív, tehát megfelel a WTO-ban vállalt kötelezettségeinek? Bizottság, parancsoljon, védekezzen. Köszönöm, elnök úr. Megteszek minden tőlem telhetőt. Szalenszki úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy nem igazán ugyanazt értük el Oroszország és Ukrajna vonatkozásában, nem ugyanazokra a partnerekről van szó, nem ugyanolyan időzítéssel. Azt hiszem, nem lehet a szezont a fazonnal összekeverni, hiszen a kereskedelmi kapcsolat a két ország vonatkozásában nem hasonlítható össze. Igaz, Ukrajnával 10-ről 5 ra sikerült lecsökkentenünk a vámtarifákat, Oroszország vonatkozásában 30-ról 15-re. De meg kell nézni az egyes termékeket is, hogyha a kereskedelmi ö, ö, járműveket nézzük, ott 25-ről 10-re csökkent mindez, az autóbuszok területén is jelentős volt a csökkenés. Hogyha össze akarjuk hasonlítani a két megállapodást, biztos vagyok benne, hogy ágazatonként különbségeket találunk. De mindenképpen elmondhatom azt, hogy az orosz megállapodás rendkívül pozitív az európai gazdaság számára, és hogy a teljes vámtarifa csökkentés több milliárdot tesz ki, ez pedig rendkívül fontos, és sokkal nagyobb összeget tesz ki, mint az ukrajnai. Elnézést, asszonyom, Vajdere asszony, nem akartam kihagyni a választ az ön kérdésére, csak nagyon rövid volt az időm de mindenképpen jeleztük már az orosz hatóságok számára, hogy a, a sem, smál, uh, a Schmellenberg vírus miatti tilalom, az export tilalom nem volt megalapozott, és jogilag sem indokolt. Nos, a WTO szempontjából sem, de hát még nem tagja Oroszország a WTO-nak, úgyhogy Nyilván miniszteri szinten felhívjuk a figyelmet erre, és nem értünk ezzel egyet, és nem fogadjuk el ezt a tilalmat. Köszönöm szépen, elnök. Akkor végső gyors megjegyzések az előadók részéről. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a monitorozási csoport már csoport fölállt az EU-orosz kapcsolatok tekintetében Robert Stardy előadó, a csoportnak a vezetője. Tegnap a koordinátorok döntöttek arról, hogy napirendre vesszük az orosz VTO-s csatlakozás monitorozását, és lesz ezzel kapcsolatban egy dokumentumunk is. Pavel Zalewski a szó először angolul beszélek, hogy egyértelműbben tudjak fogalmazni. Ukrajnában nem 10-ről történt a csötlekezés, hanem 25-ről. Tehát most 10-ről 5-re megy le, de eredetileg 25 volt, 25 százalék volt, úgyhogy ez jelentés különbség. Azt kérdeztem, hogy az oroszok esetében más területen mit nyerünk. Ez volt a kérdésem. Nem hasonlítom össze a szezont a fazonnal, de nem válaszolt a kérdésemre. A javaslatom a következő. Új időszakot kezdünk meg az oroszországi kereskedelme kapcsolatban, hiszen WTO taggá vált Oroszország. Elnök úr, talán bölcs lenne, és ez a javaslatom, általános jelentést készíteni az EU-Oroszország kereskedelmi kapcsolatokról. Plenárison vitára, vitára vihetnénk ezt a témát, és akkor így a korábbi fémmel, acéllal kapcsolatos vitánk és a mai vitánk tartalmát be lehetne venni ebbe a jelentésbe. Ha úgy gondolják, hogy egy ilyen általános jelentést érdemes lenne, vagy állásfoglalást készíteni az orosz kereskedelme kapcsolatban, és ebben a jelentésben nem csak a mai specifikus témákkal foglalkoznunk. Elnök, köszönöm. Gianluca Susta, végső megjegyzés nincs. Inés de Weidere. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Általánosságban igaz, hogy igent vagy nemet kell mondanunk, persze igent fogunk mondani, de úgy gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a viták, és az előszki kollégához hasonlóan én is úgy gondolom, hogy készítsünk egy állásfoglalást az EU-Oroszország kereskedelmi kapcsolatokról, és akkor ki tudnánk ott fejteni az aggájainkat, elképzeléseinket. Elnök, köszönöm. 17-es napi rendi pont, még a szavazás előtt. Jogalkotási dosszié, harmadik országokkal való együttműködést szolgáló partnerségi eszköz létrehozatala. Ez valójában egy rendeletre vonatkozik. Ez volt a fő eszköz mostanáig a fejlődő országok és az EU kapcsolatának a rendezésére. Előadónk Laima Lucila Andrikiene, néppárti frakcióból. Meg is adom neki a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. 8 vagy 7 percünk van csak a szavazás előtt. Azt szeretném kérni, hogy legyen szíves a szavazás utánra tenni ezt. Elnök, nem. A napi rendünk nagyon sűrű, ahogy döntöttem, úgy fogjuk tárgyalni a témát. Öné a szó. Rendben, köszönöm. A szakbizottság azt kérte, hogy jogalkotási jelentés készüljön. Elnök, kérem, csendesebben legyenek. A szakbizottságunkat felkérték arra, hogy jogalkotási jelentést készítsünk az Európai Parlament és Tanács rendeletéről, amely partnerségi eszközt állít fel harmadik országokkal való együttműködésre. A fő kihívás a javasolt partnerségi eszköz tekintetében a globalizáció következménye. A világkereskedelmi rendszerek változnak, a hatalom áthelyeződik, új szereplők egyre nagyobb részesedést nyernek a nemzetközi kereskedelemből. Az Európai Unió jelenleg nem rendelkezik olyan eszközzel, ami az együttműködés lehetővé tenni a feltörekvő hatalmakkal, ami az EU érdekei tudná képviselni, és globális aggályokat, témákkal foglalkozna. Az együttműködése jelenleg az együttműködési eszközzel van lehetőség az iparosodott országokkal, az ICI keretében. Ez gyakorlatilag 70 fejlett országot érint, Egyesült Államok, Japán, Korea, öböl államok. Kínával, Indiával, Brazíliával fejlesztési, együttműködési megállapodást lehet kötni konkrétan a szegénység felszámolására vonatkoznak az ilyenfajta megállapodások a kedvezményezett ország tekintetében. Ez azt jelenti, hogy tényleg új eszközre van szükségünk, hogy ezekkel a témákkal foglalkozni tudjunk. A javasolt partnerségi eszköz, ami az EU külpolitikájának az egyik eszköze, E tekintetben pénzügyi allokációról van szó, 1,3 milliárd eurós összegről van szó, 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. Az elnök úr említette, hogy a rendelet a mostani partnerségi megállapodás helyébe fog lépni. Az ICI és ICI plusz helyébe fog lépni 2013-tól. A fejlődési és szab- szomszédsági eszközök, illetve a csatlakozás előtti eszközök az új partnerségi eszközzel együtt 2014-2020 között párhuzamosan lesznek érvényben. A partnerségi eszköz a fejlődés együttműködésen túli egyéb célokat is tartalmazni tud, ami a világban az EU érdekeit tudja majd képviselni. Az eszköznek három fő célja van. Nemzet, az Európa 2020-as stratégia nemzetközi céljainak a végrehajtása régión belüli és régiók közötti partnerségi megállapodásokkal, piaci hozzáférés, üzleti lehetőségek biztosítása e-, európai vállalkozások számára, és az EU értékek támogatása és érdekek támogatása világszintjén. A partnerségi eszköz az Európai Unió külső szakpolitikáit fogja támogatni, például kereskedelem, klímaváltozás, környezetvédelem, energia, közlekedés, foglalkoztatás, szociális politika és IT technológia. Múlt héten volt az első egyeztetésünk az Európai Bizottság megfelelő szolgálatával, illetve az LKS-szel. A találkozó során kifejeztem azt, hogy támogatom, hogy új eszközre legyen szükség, de azt is kifejeztem, hogy vannak bizonyos aggájaim. Ezeket ma szeretném elővezetni. az eszköznek a helye, a partnerségi eszköz hogyan illeszkedik az egyéb külső eszközeink közé. Szeretnék egyértelmű határvonalakat látni, ugyanakkor egyértelmű koordinációra is szükség van az eszközök között. A javasolt új eszköz hatája a tevékenységek tekintetében nagyon széles, ugyanakkor a költségvetése korlátozott. Az összes harmadik ország, még egyszer mondom, az összes harmadik ország, régiók, területek jogosultak erre. És ugyanebben a cikkben az szerepel, hogy a rendelet elsősorban fejlett és fejlődő országokkal kell, hogy támogassa az együttműködést, ahol az Európai Uniónak különleges érdekeltsége van. Abban mindannyian egyetértünk, hogy a 160 millió eurós költségkerettel pontosabban meg kell határozni a régiókat és az országokat. A fő aggályom itt az, hogy a célok, prioritások, régiók, országok és a pénzügyi allokáció pontos meghatározása hogy fog történni a földrajz és tematikai programok között, mi a kapcsolat az eszköz keretei között. Ezek az országok, amelyek első leges EU-s érdekeltséget képviselnek. Nem lehetne ezeket megnevezni már a rendeletben. Szeretném azt is jelezni, hogy a szövegben nem találtam rendelkezést a jogalkotó részéről a nyomonkövetés lehetőségére, kulcsfontosságú döntések tekintetében, allokációs célok tekintetében. Az ötös cikk utal a közös keredokumentumra, ami általános EU stratégiát kell, hogy tartalmazzon, országokra lebontva. Például partnerségi eszköz esetén a szerepel, hogy a közös keretdokumentumot kell felállítani bizonyos országok számára, több éves indikatív program ezen a dokumentumon kell, hogy alapuljon. Úgyhogy nagyra értekelném, hogyha a bizottság meg tudná magyarázni, hogy mi a jogi alap, és a közös keretdokumentum hogy készül. Az Európai Parlament ellenőrzési jogát hogyan tudja majd gyakorolni a rendelet és a rendelet végrehajtása tekintetében. Az ötös cikk hatos bekezdésében a vizsgálati eljárások tekintetében utalást találunk nem lényeges módosítása a több éves monitorozási programnak, hogyha kezdeti általános allokáció, allokáció fölfelé vagy lefelé kevesebb, mint 20%-a változik, akkor érvényes ez a nem lényeges módosítás. A bizottságot szeretném megkérdezni, hogy mit jelent ez a 20%, hogy fogják ezt meghatározni. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a teljes keret 1,13 milliárd euró erre az eszköre vonatkozóan. De ez kevesebb lesz, mert a 8-as cikk szerint az Erasmus mindenki számára a program finanszírozása is a programhoz fog tartozni. Úgyhogy a, szeretném, hogy a bizottság magyarázza meg, hogy az Erasmus programot hogyan fogják integrálni ebbe az eszközbe, és ennek az eszköznek a teljes összegéből mennyit fognak szállni az Erasmus programra. A dokumentum fontos, de biztos kell, hogy legyünk abban, hogy az EU költségvetést a lehető leghatékonyabban hagyják végre pontos választ kérünk arra, hogy mit akarunk elérni ezzel az eszközzel, és hogyan. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést kapott a bizottság. Biztos vagyok benne, hogy följegyezték a kérdéseket. Gianluca Susta, Szocialista Frakció. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Annyi időnk van, amennyi. De itt van egy politikai kérdés ebben a témában is más szakbizottságokban is felmerülhetnek problémák, például AFET illetékesség. Úgy gondolom, hogy a bizo- az Európai Parlamenten belül az összes frakció és az összes szakbizottság, illetve az összes elnöknek meg kell védenie a kompetenciánkat. Második megjegyzésem. Tudjuk, hogy minden partnerségi, együttműködési, támogatási eszköz fejlődő és harmadik országok esetében alapvető fontosságúak az Európai Unió külpolitikája szempontjából. Egyrészt a versenyképesség miatt, másrészt szabadkereskedelmi, tisztességes, kiegyensúlyozott feltételek kialakításához, és alapvető humánus, szociális értékek ösztönzése miatt is minden olyan stratégiai megállapodás tekintetében, amelyben az EU részes. 70 milliárd a teljes keret, viszont ehhez képest, amiről most beszélünk, nagyon kis összeget képvisel, 1,13 milliárd euró. Csökkent, vagy alacsony ez a szint a célokhoz képest. Ez az eszköz ami a korábbi iparosodott országokkal kialakított együttműködési megállapodáshoz képest az új eszköz mindenki számára nyitott. De pont azért, mert az összes harmadik ország számára nyitott és rendelkezésére áll, nekünk az Európai Unió szintjén pontosítanunk kell a közösségi érdekeinket, melyek az érdekelt régiók, országok, melyik területeket kívánjuk támogatni és ösztönözni, milyen fajta uh, szektorokra szeretnénk koncentrálni a támogatásunkat. És itt megint politikai kérdés merül fel. Az ICI Plus esetében nagyon egymásnak feszült a parlament és a bizottság a végrehajtási és a meghatalmazáson, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása tekintetében. Az új eszközök esetében nekünk azt kell megoldanunk, hogy ne csak általános iránymutatásokat adjunk, hanem hogy részt vehessünk persze nem a végrehajtásban, hanem a kritériumok felállításában, az előírások felállításában, melyek a stratégiai szektorok, melyek a stratégiai régiók, hogy lehet valós tisztességes kereskedelmet kialakítani az Európai Unió érdekeinek a képviseletével. Ezért pontosan a szövegben az eszköz meghatározása során Pontosítani kell azt is, hogy mi az Európai Parlamentnek a szerepe. Az ICE Plus és más eszközök tekintetében már megállapodásra jutottunk, de ugyanaz a feszültség ne alakuljon ki újabb eszközök esetében. Köszönöm, elnök. Akkor hallgassuk meg a bizottságot. Sok kérdést kaptak, sok megjegyzést az előadótól. Úgyhogy nagy figyelemmel hallgatjuk Gary Millant a az Európai Bizottság képviseletében. Thank you. Not showing the respect that Kérem, Tartsuk tiszteletben a felszólalókat. Kérem foglaljanak helyet. Ne beszélgessenek. És adják meg a kellő tiszteletet a felszólalóknak. Kérem figyeljenek oda a felszólalóra. Starting with some respect for the... És tartsák tiszteletben az elnököt is, kérem. Bizottság önél szó. Köszönöm, elnök úr. I just express our Először is hadd mondjam el, hogy rendkívül hálásak vagyunk, hogy itt a parlamentben vitatjuk meg ezt a nagyon fontos témát. Köszönjük a lehetőséget. Hadd kezdjem azzal, hogy elmondjam, hogy ki miért felelős. Természetesen a Lisszaboni szerződéssel, ahogy André Kiné asszony is elmondta, létrejött az Európai Külügyi Szolgálat, amely szorosan kapcsolódik ehhez a jelenlegi javaslathoz. De ez bizottsági javaslat, ahogy Endekéne asszony is elmondta, kül, külügyi eszközről van szó, de Lady Ashton felelős a, javas, a, a javaslatért, és akárcsak a külügyi szolgálat, mi is tímet alkotunk, közösen dolgozunk a javaslaton, és szeretném hangsúlyozni, hogy az önök rendelkezésére állunk, hogy előre vigyük a munkát ezen a területen. Ahogy az előadó is elmondta, kollégáim már találkoztak vele, hogy megvitassák a javaslatot. Elnök úr, hangsúlyozni kívánom, hogy a javasolt partnerségi eszköz rendkívül innovatív jellegű, és azt hiszem, hogy nem szabad ezt alábecsülni. Ha nézzük a többi eszközt a csomagban, gyakorlatilag nagyon hasonlítanak ahhoz, amivel már most is rendelkezünk. Nem szabad alábecsülnünk azt a tényt, hogy partneri kapcsolati eszközről van szó, nagyon fontos külpolitikai eszközről. Globálisan kell ezt tekinteni egy eszközként. Így képviseli azokat a céljainkat, amelyek a Lisszaboni szerződésben fogalmazódtak meg. Jelenleg nincs ilyen eszközünk az eszköztárunkban a külügyi kapcsolatok terén. Említették az ipari országok a vonatkozásában már rendelkező eszközünket. Az ICI Plus is felvetése került. Ennek segítségével hasonló projekteket vihetünk véghez a fejlődő országokban, de szeretném még egyszer eh, hangsúlyozni, hogy ezzel a partnerségi eszközzel sokkal tovább akarunk lépni tényleg globális szinten kívánjuk érdekeinket támogatni különböző területeken. És elnök úr, ha megengedi, kollégám utánam részletesebben elmondja majd, hogy mit is szándékozunk tenni. Engedjék meg, hogy egy kulcsfontosságú területet azért hangsúlyozhassak az eszköz kapcsán. Ez sok mindenhez kapcsolódik, amit a képviselők már felvetettek. Fentartható, programozható, eszközről van szó, de ami a legfontosabb része és jellemzője, az a rugalmasság. A 7 éves időszak alatt olyan eszközre van szükség, aminek segítségével az EU gyorsan reagálhat, a gyorsan változó nemzetközi körülményeket követve, partnereink szükségleteitől függően, és nyilván partnereink változó volt amiatt is. Elképzelhető, hogy a stratégiai kapcsolatok a 7 év alatt változnak, ezért rugalmasságra van szükség az eszköz végrehajtása terén, ha globális kihívásaira reagálni kíván az EU. Úgyhogy gyakorlatilag az alapvető változtatás hiánya vetődik fel ebben a kontextusban, mert tényleg rugalmasságra van szükségünk ezen eszköz kapcsán, és készek vagyunk részletesen megvitatni a szakbizottsággal, hogy miért gondoljuk azt, hogy ez rendkívül fontos ezen eszköz kapcsán. Ahogy az előző is elmondta, a fejlődésre helyezzük a hangsúlyt a fejlődő országokban, hiszen üzleti kapcsolatba is kerülünk velük. Nem csak azért, mert stratégiai és jelentős eszközeink, érdekeltségeink vannak itt, azon országokkal is, akik egyre inkább vezető szerepet vállalnak a világ szinterén. Nem hagyományos fejlődés támogatásról lenne szó itt az eszköz kapcsán. Itt pedig a kollégámnak szeretném átadni a szót az Európai Külügyi Szolgálat képviseletében, egy költségvetési kérdést kell itt megvitatnunk, nevezetesen, hogy elegendő-e a rendelkezésre álló költségvetés. Itt két megjegyzésem lenne. Az első, amikor a bizottság ezt a javaslatot elkészítette, hatástanulmányt végzett, elemezte részletesen azt, hogy vajon mire van szükség az elkövetkezendő 7 év során, és megszületett egy szám. Ezt nyilván minden eszköz figyelembevételével szélesebb kontextusban fogjuk megvitatni, és itt a hetedik fejezetre utalok, ahol ezek az összegek megtalálhatók. Úgy gondoljuk, hogy ezzel elegendő pénz áll rendelkezésünkre, de készek vagyunk megvitatni ezt a kérdést, hogy meggyőzhessük önöket. De azt hiszem, hogy meg kell értenünk azt is, hogy milyen jellegű eszközről van szó. Nem hagyományos fejlesztés támogató eszközről van szó. Nem nagy infrastruktúrális projektekről, vagy intézményi építkezésről, kedvezményezettekről. Úgyhogy a projektek természetüknél fogva mások lesznek, kisebbek, rugalmasabbak, természetéknél fogva. Úgyhogy Elnök úr, a rendelkezésünkre álló időkereten belül ennyit szerettem volna hangsúlyozni a javaslatunkból. Filex Fernández Sönnek szeretném átadni a szót, kollégámnak, de hogy említettem, még egyszer elmondanám, hogy várjuk megvitatását ennek a témának az önök szakbizottságával. Köszönöm szépen, elnök. Parancsoljon, külügyi szolgálat. Köszönöm, elnök úr, a szót. Köszönet azért, hogy a partnerségi eszközt itt a parlamentben vitathatjuk meg. Én osztályvezető vagyok, aki a külügyi szolgálatnál ezért felelős, a bizottság nevében szólalok fel. Azért, mert nyilván önök is tudják, bizottsági javaslatról van szó. És mivel ilyen hibrid jellegű a külügyi szolgálat, foglalkozunk bizottsági javaslatokkal is, programokkal, programozással, és javaslunk bizottsági határozatokat úgyhogy ezért képviseltem én itt a külügyi szolgálatot most. Ahogy Gary Miller elmondta, ez egyszerű eszköz, bár figyelembe veszem az előadó aggájait, azt hiszem mindannyian osztozunk ebben. Az első egyenes dolog, amit elmondanék ezzel kapcsolatban az, hogy a bizottság első alkalommal javasol egy olyan eszközt, amelyel egyértelműen azt célozza meg, hogy az EU érdekeit védje, azokat az érdekeket, amelyeket partnerénkkel együtt közösen neveztünk meg, azon stratégiai országokkal, amelyek a feltörekvő gazdaságokat képviselik. Ez egy külügyi, külpolitikai eszköz is, egyértelműen ennek nevezzük, Nyilván meg lehet vitatni azt, hogy hol, milyen területeken van együttműködést, ezt önök is már látták, az előadó is rámutatott néhány területre. Vannak olyanok, amelyek nagyon fontosak ezen szakbizottság számára, kereskedelmi jellegűek, de nem csak kereskedelmi jellegűek, szakpolitikai eszközről is van szó, amely az EU érdekeit próbálja képviselni mindenütt. Nagyon sok területen, nagyon sok szakpolitika területén, nagyon sokféle módon, ahogyan az EU látja a világot, annak az abban elfoglalt helyét, illetve azt, hogy hogyan kereskedik, hogyan áll az energetikához, az éghajlatváltozáshoz, a geostratégiai és egyéb kapcsolatokhoz egyes országokkal. Tudomásunk van róla, hogy a világ változik, nagy feltörekvő gazdaságok jelentkeznek, akik politikai részt kívánnak vállalni a kapcsolatokból, és föl akarnak lépni olyan partnerként, és hát ezzel foglalkoznunk kell. Az előadó aggájai az 1,13 milliárd tükrében nem tűnnek túl soknak. Bár ahogy a kollégám a bizottság képviseletében elmond ma, nem ugyanannyi pénzre van szükség a finanszírozásra, a harmadik országok kormányzásának támogatására, etc., etc., hogy a prioritásokat támogassuk, mint ahogyan az EU érdekeinek képviseletére világszerte. Nagyon sok olyan terület van, ahol eltér ez az eszköz másoktól. Hallottam az előadó aggájait ez, e, ezzel kapcsolatosan, hogy hogyan is teszünk különbséget a kettő között. Elég széles körült eszközt szerettünk volna létrehozni. Azt hiszem, hogy nem volna fair, hogyha csak az ICI vagy ICI plus utódjának neveznénk ezt az eszközt. Ö, stratégiai módon akarunk itt most fellépni és ezért kell elmondanunk azt, hogy vannak olyan országok, amelyeket megcéloztunk, különösen ezzel az eszközzel, de fel kell vetnünk azt a kérdést is, hogy más országokkal mi a helyzet, más régiókkal, esetleg nem olyan stratégiai jellegűek, vagy prioritás jellegűek, mint ahogyan ezt az ember gondolná. Azt hiszem, hogy az előadó jól megfogalmazta, mire gondolunk, Kínára, Brazíliára, az Egyesült Államokra, Japára, Dél-Afrikára, Indiára. Tehát nagyon sok országra gondolunk ezek közül. De persze szeretnénk azt is, hogyha megvédhetnénk érdekeinket más országokban is. Sok mindent szerettem volna még elmondani, de nincs hiszen. Elnök, köszönöm szépen! Ki szólt? kért miért? Igen, elnök úr, csak röviden szólnék hozzá, mert már szolongat minket az idő. Szeretnék köszönetet mondani kifejezetten az előadónak. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos eszközről van szó, amivel itt most foglalkozunk. És tapasztalatból mondhatom, hogy az ICI-jal eh, a kölcsönösen hatályban lévő ICI plusz javaslattal kapcsolatban két és fél éve dolgoztunk, és a bizottsággal, tanácssal folytatott háromoldalú párbeszéd eset esetében láttuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. A külügyi szolgálat képviselőinek szavajhoz csatlakoznék. Ugye, amikor itt egy nagy politikai célkitűzésünk van, akkor úgy gondolom, hogy nagyon határozottan meg kell mondanunk, hogy ebben az esetben akkor egy szinten akarunk eh, tárgyalni a partnereinkkel, és ez azt is jelenti, hogy világosá kell tennünk, hogy elismerjük azoknak az országnak az érdekeit is, akikkel ezekkel a partnerségi eszközt együtt akarjuk kifejleszteni, úgyhogy kérjük a bizottságot arra, hogy a két és fél évvel ezelőtti utalásának megfelelően 2014 előtt időben nyújtsa be a tervezetét, különben a parlament nek nem lesz elég ideje a vizsgálatra, tehát elég idő kell, hogy legyen a javaslat vizsgálatára itt a szakbizottságban és a parlamentben általában is, és zárásképpen még annyit mondanék, hogy Szuszta kollégának nagyon is igaza van, nyilvánvalóan a más szakbizottságokkal való együttműködés kérdésére is figyelni kell a munka során. Köszönöm szépen. Speaker on behalf of the az LKS nevében Felix Fernández szólt hozzá. Térjünk vissza akkor az előadóhoz, végső megjegyzés. André Kéjének képviselőasszony. Igen, köszönöm elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottsági kollégáknak a magyarázatokért. Természetesen készen állok arra, hogy a magyarázatokat figyelembe vegyem, és amikor dolgozom ezen a dokumentum tervezeten, akkor bevegyem ezeket a magyarázatokat. Megértem, hogy ez egy innovatív eszköz, és eltér az EU fejlesztési partnerségi eszköztől. Azt is értem, hogy fontos a rugalmasság. A 7 év alatt a stratégiai partnereink változhatnak, ezért van szükség rugalmasságra. Én ezt megértem. Ugyanakkor, ha megnézzük az összegeket, a elkülönített összegeket az új több éves költségvetési tervben. Az eszközök, amelyeket említettem a beszámolóban, külkapcsolati csomag, 62 millió euró. Csatlakozás elejé 14 millió. Európai szomszédsági politika 18 milliárd. Fejlesztési, együttműködési eszköz 23, és partnerségi 1. Hatalmas a különbség az összegek között. A kérdőjel megmarad. Most ez egy első eszmecsere volt. Az Európai Bizottsággal és az EKS-szel együtt dolgozva, illetve a képviselők együtt dolgozva remélem, hogy jó kompromisszumos szöveget tudok majd előkészíteni. Elnök, a jelentéstervezet vitája április 15-én lesz. Szavazás több száz módosító indítványról kell szavaznunk. Mielőtt megkezdjük a szavazást, lenne egy bejelentése, módosító indítványok benyújtásnak a határideje. Tegnap lehetőséget találtunk arra, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap véleményéhez a módosító indítványokat egyébként a jelentéskészítője a Foglalkoztatási Bizottság. Itt a módosító indítványok benyújtásának a határidejét ki tudtuk tolni, mert a főbizottság is elhalasztotta a végleges szavazást. Úgyhogy április 23 délután 6 óra a végleges módosítás, módosító indítványok beadásának a határideje. Szavazás, mindenki készítse elő a kártyáját, és készüljön föl a szavazásra. Első téma, ez egy vélemény. 18-as napi rendi pont. Energiapolitikai együttműködés Zaradil képviselő az előadó egyetem. Akkor kezdjük meg. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Kettes kompromisszumos módosító indítvány mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Ötös bekezdés, szóbeli módosító indítvány egyes számú. Van ellenvetés a szóbeli módosításra? Nincs. Akkor szavazunk. Egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Osztott szavazás. Ötös. Bekezdés, első rész. Mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Ötös kompromisszós módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Szóbeli módosító kettes számú. Van ellenvetés? Nincs ellenvetés, akkor szavazunk. Mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Végső szavazás a véleménytervezetről. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 3 ellene, 2 tartózkodás, elfogadtuk, gratulálok az előadónak. Ez egy könnyű feladat volt. Véleménytervezet, erőforrás hatékony Európa. Salvatore Iacolino az előadó. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik. Szavazzunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. And... Lezárom a szavazást. Átment. Hetes módosító mellette ellene tartózkodik. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es módosítom mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2-es módosító kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizennégyes módosító mellette ellene tartózkodik. A liberálisok szavazatát nem igazán láttam. Még egyszer mellette, oké, okay, elfogadtuk. Jó, akkor 14-est azért ellenőrizzük mellette, illetve megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A liberálisok fontosak. Amik, főleg amikor részengedi szavazás van. Hármas kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 4-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 22-es mellette ellene, nem, ez okafogyott, nem szavazunk róla. Huszonkilences módosító, 29-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Elutasítottuk. 29-es. Ellenőrizzük a 29-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Osztott szavazás a 30-as módosítóról. Első rész, mellette, ellene, tartozkodik, elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartozkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizik a második részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartozkodik elfogadva, 32-es mellette ellene tartozkodik elfogadva, 33-as mellette ellene tartozkodik elfogadva, Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 7-es kompromisszumos módosító. Nem, előbb ellenőrizzük a 40-est. Megnyitom a szavazást. 40-esre visszaléptünk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszumos módosító ellene, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A teljes módosított vélemi tervezetről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27 mellette, ketten ellene, egy tartózkodás. Gratulálok az előadónak. 23-as, 20-as pont, jogalkotási dokumentum. This is Le, Jörg Leisfried az előadója. Blokkban szavazunk a kettes kompromisszumról mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Blokkban szavazunk hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes blokk mellette, el, tartózkodás elfogadtuk. Ötös blokk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes blokk kompromisszum, nem, nem, nem, ez okafogyottá vált. Igen, igaza van, egyes blokk kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I love to pass all those pages without... Imádok lapozgatni itt szavazás nélkül. Négyes kompromisszum mellette. Ki van mellette? A négyes kompromisszumról szavazunk. Compromise Amendment for. Négyes kompromisszum. Kérem, próbálják meg leolvasni a számról. Négyes kompromisszumról van szó. Mellette.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 You should trust your chair. Komprom- Bízzanak az elnökben. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos blokk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Preambulum bekezdésekről szavazunk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A bizottsági javaslatról módosított formájában szavazunk. Mellette? Bocsánat, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is uh, closed. Lezárom a szavazást. Majdnem egyhangúan megszavaztuk, 21, 29 igennel, egy tartózkodással. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is <coughs> closed. Lezárom a szavazást. Túl sokan szavaznak az Alde nevében. Most már jobb a helyzet, lezárom a szavazást. És ugyanaz az eredmény. 28 igen, egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak nagy sikerrel zárult a munkája. Köszönöm szépen. I have to vote on next step. Um, what is your proposal, rapporteur? Előadó mit javasol a következőkben? Szavaznunk kell. Köszönöm, elnök úr, a szót. Talán azt javasolnám, Talán kezdjük el a nem hivatalos tárgyalásokat a tanácssal. Ez volna a javaslatom. Proposal is to enter into informal negotiation. Jó. Tehát az első olvasat céljával akkor kezdjük a tárgyalásokat a tanácssal. Nyilván a módosított javaslat lesz az alapja a tárgyalásoknak, és a tárgyaló csapat szokásunkhoz híven az elnökből, az előadóból, Gledfeld úrból, az árnyék készítőkből, Szívenek Ahmerin, and fog állni. Ki van mellette, szavazzunk. Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Let's move to the next item. Nézzük a következő napi rendi pontot. Item 21. 21-es napi rendi pont következik jogalkotói témáról van szó. Az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek behozatára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről. Az előadónk Robert Sturdy. Szavazunk a bizottsági javaslatról. Nincsenek módosítók, úgyhogy már is a bizottsági javaslatról szavazunk, módosító indítványok nélkül. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Mici. Egyhangúan szavaztunk. Az állásfoglalás tervezetről, jogalkotói állásfoglalási tervezetről Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Again, unanimity. Congratulations. Megint egyhangúan szavaztunk. Gratulálunk Robert Sturdynek. Általában nem szokott egyhangú döntés születni. Nézzük a következőt. Ja igen, persze, most a következő lépésről kell szólnunk. Megint van egy javaslatom az előadótól, hogy kezdjünk a tanács és a bizottsága nem hivatalos tárgyalásokat az első olvasatban való megállapodásról. És persze, mivel elfogadtuk a jelentést, ez lesz a mandátuma a tárgyaló csapatnak. És ha megállapodunk, az előadás, a jelentés tervezet a plenáris elé kerül, az elnök, Robert Sturdy és az árnyék jelentés készítők lesznek a csapat. Javin Kutás, Silvana Merin, Keith Taylor, Helmut Scholz, EFI to be confirmed. Persze ezt még meg kell erősíteni. Most ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Igen, parancsoljon Kaspari úr. Szegedem. Elnök úr, kellemetlen dolog, hogy erről kell beszélnem, de az első két szavazás esetében, a 18-19-es rendi pont esetében 4-5 olyan eset volt, amikor egy szavazattal több volt a támogató szavazat, mint az ellene leadott szavazat. Kellemetlen nekem, nekem, hogy erről szóljak, de itt van egy olyan tag, akinek egy plusz szavazógépe van, és azon nem működik a elutasító gomb, éppen ezért bizonyos szavazásnál nem 15-15 volt az eredmény, hanem 15-14 kellett volna, hogy legyen. Éppen ezért hálás lennék, hogyha a titkárság megvizsgálná, hogy mely szavazásokról van itt pontosan szó, és remélem lesz alkalom, hogy megismételjük ezeket a szavazásokat. Remélem még a mai szavazási procedúra végéig ezt a vizsgálatot le tudják zárni, és meg tudjuk ismételni a szavazásokat. Tehát jó lenne, hogyha e műszaki, tényleg csak műszaki jellegű problémára megoldást találnánk. Do we have a record of the votes? Van feljegyzés a szavazásról? A technikusokat kérdezem. Feljegyezték a szavazás eredményét? Lehetne ellenőrizni? És néhány perc múlva meg tudnák nekem mondani? Mert néhány perc múlva vége a szavazásnak hogyha döntenünk kell, hogy ismételnünk kell-e a szavazást, vagy sem. Úgyhogy komoly dologról van szó. Néhány perc múlva tudnom kell, hogy mi a helyzet. Jó, akkor nézzük tovább. És majd visszatérünk erre, ha kell. Nézzük akkor a következő pontot. Azt hiszem a 22-es, ugye? Kérem, figyeljenek! Folytassuk a szavazást. 22-es pont következik, kereskedelem a változásért. Az EU dél-mediterrán országokra vonatkozó kereskedelmi és befektetési stratégiája az arab tavasz forradalmai után címet viseli Nicolò Rinaldi jelentése. Szavazzunk! 15-ös módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette 21-es szóbeli módosítóról van szó. Van-e, aki ezt ellenzi? Mi a szóbeli módosító? Benne van a mellékletben, jó rendben. Úgyhogy mindenki tudja. Szavazzunk akkor a 21-es módosítóindítványról szóbeli formájában. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 24-est. Megnyitom a szavazást. The vote is open, And the vote... Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 21-esről szavaztunk. Jó, akkor nézzük a 22-est mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as, itt is szóbeli módosítóról van szó, ez is megtalálható a mellékletben, és gondolom mindenki tudja már, miről van szó. 23-as tehát szóbeli módosítással elfogadtuk. 24-es részenként szavazunk, Első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 27-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 26-os, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 25-ös mellette,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 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette 34-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kompromisszum 1 mellette, 2, bocsánat, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem, 38-as Elfogadtuk. 43-as. Részenként szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51 mellette, 51-ről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55 szóbeli módosításról van szó, Nem, még sincs, mondja az elnök. 55. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 56. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 58, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 57 mellette. Nem, nem, mondja az elnök úr. 59-es következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 62 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 61 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 63 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Jó, ellenőrizzük a 64-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Uh, Elutasítottuk. Hol is vagyunk? Ez volt a 64-es, ugye? Akkor a 65-ös jön. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 70 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 71 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 73 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 72 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 74 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 76, 75 és 76 mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, 77 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 78 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 79 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 80 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 82 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, preambuló bekezdés, egyes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos, mellette ellene tartózkodás elutasítva, hetes, mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, AFET módosítója, egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A négyes már volt. Ötös jön. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas. Hatos, hetes már volt. Nyolcas következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es és 10-es, ezek is voltak már, 11-es jön. Nem, nem, nem, nem, nem. Nézzük csak a 6-os, 7-est, hogy mi van ezekkel. Elfogadtuk őket? Igen, a 11-es okafogyott. 12-es mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hú, micsoda siker a az afetnek. Agri vélemény, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az ötös már volt, hatos jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ó, végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 igennel, 5 nemmel elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak! 23-as pont következik. I have a request uh, from the commission. A bizottság kíván szólni a szavazást megelőzően. Így van? Vagy utána? Jó. Akkor nem a szavazás előtt, hanem utána kíván szólni a bizottság. Akkor szavazzunk. Végszavazás következik az ajánlás tervezetről. Elizabeth Köstinger az előadónk, és beleegyezési eljárásról van szó, igen vagy nem, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangúan szavaztunk megint csak. Akkor a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm elnök úr a szót. Csak szeretnék köszönetet mondani az előadónak és a szakbizottságnak a munkát, és tájékoztatnám önöket, hogy a közép-afrikai parlament már pozitívan ö, nyilatkozott a ratifikációról, úgyhogy ez jó hír. Köszönet még egyszer az előadónak, a szakbizottságnak a pozitív szavazásért. Jó, akkor nézzük a 24-es pontot. Európai Unió Közép-Afrikai Köztársaság közötti egyezményről van szó, megint csak jóváhagyásról, beleegyezésről van szó, igen vagy nem el lehet szavazni, és megint csak Elizabeth Köstinger az előadónk, szavazunk. Tehát megnyitom a szavazást. And the vote is? Lezárom a szavazást. Egyhangúan szavaztunk megint csak. Gratulálunk az előadónak! Item 25. 25-ös pont következik. Jogalkotói témáról van szó, a kettős felhasználású termékekről. Elnökünk, az előadó, Tehát az ajánlás tervezetről kell csak szavazni. Ez már második olvasat. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is... Lezárom a szavazást. 25 igennel, egy nemmel, négy tartózkodással. Következik a 26-os napirendi pont. Protection against the... Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpinget behozatallal szembeni védelem jogalkotási dosszié. And, uh... Egyszerűsített eljárásról döntöttünk, nincs módosítási javaslat, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 3 tartózkodás. was no objection. Well, next step. Következő lépés. Egyszerűsített eljárásról döntöttünk, úgyhogy első olvasati eljárás lesz. A javaslat az, hogy a tanács és a bizottsággal kezdődjön meg a tárgyalás, a mandátumunk alapján. Hogyha megállapodásra jutunk, ami ugye nagy valószínűsége be fog következni, akkor első olvasati megállapodást fogunk elfogadni, fölállítunk egy tárgyalási csoportot, ugye én leszek, mint elnök és előadó az egyik tag, koordinátorok, mivel nincs árnyék előadó, Daniel Kaspari, Szerdi, Janik Radó Helmut Scholz and William, William Dartmouth. Agreed? Rendben. Nincs ellenvetés. Elfogadtuk. Huszonhetes napi rendi pont. Saját kezdeményezési jelentés. Marielle de Sarnes, az előadónk, az EU és Kína kiegyensúlyozatlan kereskedelem. És egy kérdőjel. Franciául, angolul is felolvasom a címet. Lépjünk tovább. Négyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 51-es módosító indítvány mellette nem, ez okafogyott igazuk van. as módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Akkor elektronikusan ellenőrizzük az 53-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es osztott szavazás első rész. Mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Mit ellenőrizünk? 57-es, ellenőrizzük, 57-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk természetesen. Kettes szóbeli módosító van. Ellenvetés? Nincs ellenvetés. szavazunk, Megnyitom a szavazást. Nem. Mellette. Ellene. Tartozkodik. Elutasítva. Ellenőrizzük. Kettes módosító. And vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59. 59-es módosító indítvány. Szóbeli módosító. Daniel Kaspari részéről van ellenvetés? Nincs ellenvetés, szavazzunk. In favor. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Amendment. Ellenőrizzük az 59-est. Mindenkinek joga van ellenőrzést kérni. Ellenőrizzük az 59-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyértelműen. Ötös kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 60-as. 64. 64-es mellette el tartózkodik, elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 154-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 154-es ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következő. Mi is a következő? 68-as. Igen, igaza van. 156-os következik. Szavazunk. 156-os mellette, ellene. Tartózkodik elfogadva. 68-as mellette, ellene. Tartózkodik elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 70-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, hatos kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva, 76-os nem, 65-ös, 75-ös okafogyott, 75-ös, 75-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük a 75-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 79-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 81 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 20-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva Hetes kompromisszos módosító mellette ellene tartozkodik, Elfogadtuk. es mellette ellene tartozkodik, elutasítva. 93 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 8-as kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 9-es kompromisszus módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. kettes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 104-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 104-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 11-es kompromisszos mellette ellene tartózkodik elfogadva. ös mellette ellene tartózkodik elutasítva. A 115-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hajszál hiány, de elutasítottuk. 118-as 118-as jön, nem? Mondja az elnök. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 119 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 122-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 123-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 120-as mellette, ellene, 120-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva ellenőrizzük. 120-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Százhuszonegyes és 124-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 126-os mellette ellene egy 124 est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Emeljék fel a kezüket, kérem. 126-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 127-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 125-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 130-as mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 13-as kompromisszos módosító mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. A 13-as kompromisszumos szavazását ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Uh, Let's move to compromise. Jó, akkor nézzük a 14-es kompromisszumot. 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 142-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 141 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 141-est, megnyitom a szavazást. And this is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 143-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 144-es mellette, ellene, nem értem, hogy a liberálisok hogy szavaztak. Na jó, ismételjük meg. 144-es még egyszer mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 147-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 145-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 146-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 158-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük a 19-es kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést, én tévedtem, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, igen, igen, bocsánat, igaza van, ez okafogyottá vált. Akkor a 161-es jön, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 163 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő 166 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, Most akkor mi van a 166-osa? Oka fogyott, vagy nem? a mistake. Uh, false if is adopted. Uh, false, There is a mistake in the file. Úgy látom, itt hibás a az adminisztráció kukafogyóta válik, ha 163-ast elfogadjuk. Úgyhogy 165-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 167-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 167-est, megnyitom a szavazást. And what is closed? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 17-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 74 es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. 18-as kompromisszus módosítom ellene, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 177-es, 177-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 180-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 181-es, 181-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes és Ötös. Nem, csak a négyes. Négyes mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nem, ellenőrizzük a 12-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 14-es mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 14-est ellenőrizzük. 14-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Én hibám volt elnézést. 15-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 22 mellette Ellenőrizzük a 21 es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Huszonkettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 25 mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 25-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 28 mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 20, 30-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 31 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszos módosító mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 38 mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 39-es mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 40-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Elnézést. Hármas kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Deve vélemény, Deve egyes, de ez le van fedve, Deve 9-es, mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, devetizás mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 13-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 14-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 18-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 19-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 21-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 22-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 24-es mellette ellene tartózkodik. Elnézést. Tell me, 23? 23-as?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 156 was, adopted, so it falls. So it falls. Deve 24-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 26 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 28 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 29 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk de 30 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 31 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 31, megnyitom a szavazást. Deve 31, lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. 33-as mellette ellene tartaszkodik, elutasítottuk. 43 mellette ellene tartaszkodik, elutasítottuk. Itre 10-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük az Itre 10-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ittre 13-as mellette. Ittre, tiz, ittre 13 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Inko 3-as. Ellenőrizzük, hogy kell-e szavazni róla. <coughs> Ah, so it stays, isn't it? Kell róla szavazni? Imko 3-as. Mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Imko 5-ös mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. Imko 11-es mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. Foglalkoztatási szakbizottság véleménye 1-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk 8-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Végső szavazás. Is there, are we missing any vote? Valamiről nem szavaztunk? Oké. Okay. Rendben. Végső szavazás a módosított véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 24 emellette, keten ellene, négyen tartózkodtak. Gratulálok az előadónak. Kedves kollégák, kedves kollégák, a kérésünk az, hogy szavazunk újra a 30-as módosító második részéről és a 40-es módosítóról. A 18-as napirendi pontról beszélek mert a 15-ösről a 40-esig úgy szavaztunk, hogy csak 29 tag volt itt. Responding to the request by Daniel Kaspari. Daniel Kaspari kérésének megfelelően a 19-es napi rendi pont vonatkozásában, vagyis a forrás hatékony Európa témájában három szavazást ismétlünk meg. A 14-es módosítóindítványról, a 30-as és a 40-es módosító indítványra vonatkozó szavazásokat. Let's start with amendment 14. Let's have a. Kezdjük a 14-essel. Tehát a 19-es napirendről van szó, erőforrás hatékony Európa véleménytervezet, eh, Salvatore Iacolino tollából, és megismételjük a szavazást a 14-es módosító indítványról. 14-es, 1-4. Janik Zsadó tollából született a módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as módosító következik. Ez részenkénti szavazás volt? Tehát csak a második részről szavazunk újra. 30-as módosító Bert Lange tollából, és csak a második részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. And what is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig a 40-es következik Katrin Björde tollából. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. And it was rejected same result. Ugyanazzal az eredménnyel elutasítottuk. Tehát ezzel véget ért a szavazás. Köszönöm szépen. Ah, igaza van, igaza van. Új végszavazásra van szükség. Ezt is meg kell ismételnünk. Tehát a 19-es napirendi pontról szavazunk. Megnyitom a szavazást. A végszavazást ismételjük meg a 19-es napi rendi pontról. Igen, elnézést. Valakinek nem működik a gépe, nem halljuk a hozzászólót, nincs bekapcsolva a mikrofonja sajnos. It, it's the, the parliament's parlament nem hajlandó együtt működni önnel? Lezárom a szavazást. 26 igennel, 4 tartózkodással elfogadtuk, úgyhogy ismételten gratulálunk a szerzőnek. Uh, item 28. Item. Let's come back to. Akkor lapozzunk vissza a következő napi rendi pontig. So, the vote is, voting time is closed. Befejeztük tehát a szavazást, és térjünk át a I understand your relief for the end of the voting time, but still we have my... Ugyan én azt mondtam, hogy most már nem kell szavazni, de van még azért tennivalónk, úgyhogy kérem, akik elmennek, a lehető leggyorsabban, legcsendesebben tegyék, akik ácsorognak és beszélgetnek, üljenek már le. okay. <laughs> yes, it is there.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 hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás. Our reporter is David Martin. Második eszmecsere. David Martin az előadója a szocialista frakció képviseletében. Még mindig érvényesek a dátumok, a határidőkre vonatkozó dátumok, mert eddig nem kerültek módosításra. Úgyhogy akkor járjunk el a szokásosnak megfelelően David Martinnak adom meg a szót, a jelentés készítőjének. Köszönöm, elnök úr, a szót. As, as you say, the committee had a... Ahogyan is említette, a szakbizottságnak megvoltak a határidei. Ez azt jelenti, hogy ma másodszorra kerül sor eszmecserére, aztán április 25-26-ára készül el a jelentéstervezet, és május 30-án kerül sor a szakbizottsági szavazásra. Emlékeztetett arra is, hogy Kedi Rarif, az eredeti előadó visszalépett, mert úgy gondolta, hogy túl szorosak a határidők, és nem volt elég ideje a konzultációra a civil társadalom képviselőivel, és úgy általánosságban is több időre van szükségünk arra, hogy eltöprengjünk azon, hogy a szakbizottság milyen véleményt alakít ki az érintettek gyenge és erős pontjairól. Az előző ülésen egy alternatívát vetettem fel, itt nem ellenezte senki, senki a világon nem szólt ellene. Ugyanakkor, ha jól értettem, minden frakció, főleg a sajátom is ezen elgondolkodott, és talán másképp áll a ratifikációs kérdéshez, mint érintethez. A lobbisok most arról panaszkodnak, hogy túlságosan hosszú a határidő, úgyhogy teljesen világos, hogy nem lehet mindenkinek a kedvére tenni. Akik úgy gondolták, hogy túlságosan gyorsan akartunk eljárni, most úgy gondolják, hogy elnapoltuk, túlságosan hosszú idő áll rendelkezésre. Úgyhogy hát ezt tudtuk, hogy nyertesek nem lehetünk ebben a témában. Nos, ami a határidőket illeti, el szeretném mondani, hogy miért ilyenek, amilyenek. Nem akarom egyiket se különösebben erőltetni, legyen az eredeti, május 30-a akarják, vagy legyen az alternatív határidő, de most már döntsünk erről ma, ne menjünk el innen úgy, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Az én stratégiám három pilléren nyugodott. Az egyik folytatódik, függetlenül attól, hogy mi lesz, ez pedig az, hogy felveszük a kapcsolatot a civil társadalom képviselőivel, megkérdezzük őket, és azokét is, akik támogatják ezt, és készek az aktát megvitatni. A stratégia második része az volt, hogy a parlament a bíróságra küldje az aktát. Nos, a bizottság már tudta, hogy ez volt a terv, de el kell mondanom, hogy végül is a hat héttel ezelőtti bizottsági döntés az volt, hogy menjünk a bíróságra. Ha nem így van, akkor a bizottság mégis hivatalosan oda küldi, hogy ez április végére körülbelül lezáródjon. Ez sokkal később időpont, mint amit én gondoltam, és ez elfogadhatatlan késrekedést jelent az egész folyamatban. De ami a parlamenti ö, bíróságra való küldést illeti, nem az időt akartuk húzni, hanem fel akartuk tenni saját kérdéseinket és én is konzultáltam a frakciókkal. A jó hír az, hogy konszenzus alakult ki ezzel kapcsolatban, hogy igenis föltesszük a kérdést a bíróságnak, hogy folytassuk ezt a stratégiát a továbbiakban, és ugyanazt a kérdést nem fogjuk föltenni, amit a bizottság. Tehát az elképzelés az volt, hogy ez a folyamat végül is jogi véleményezése kerüljön, nem a bizottsági álláspont, hanem az Európai Parlament kérdéseire adott válasz formájában mindig is világos volt, és én ezt legalább kétszer elmondtam, hanem háromszor az előző szakbizottsági vitán, hogy a bíróság csak azt tudja elmondani nekünk, hogy mi a helyzet jogilag. Az akta még mindig politikai döntésre vár, és soha nem javasolták azt, hogy a bírósági vélemény ezt kiválthatja. Egyébként se teheti ezt, mert nem ugyanaz az eljárás, és soha nem ez volt a célja a parlamentnek kell politikai szempontból mérlegelnie az aktát. Ma azonban döntenünk kell arról, hogy a bírósághoz akarunk-e fordulnia, vagy sem, vagy pedig csak a bírósághoz. El kell dönt. Ha úgy döntünk, hogy mi nem fordulunk a bírósághoz, akkor igen gyorsan kell eljárnunk jogi szempontból, ö, hogyan tovább lesz az eljárás. Egyértelmű, hogy az Európai Parlamentben, azt hiszem a 96-os cikk értelmében bíróságra fordulunk, hogyha felfüggesztése kerül sor valamilyen eljárásra kapcsolatban. Most, hogyha a bizottság teszi ezt, nem igazán tudjuk, hogy mi van, de ha nem marad csöndben a bizottság, nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Tehát nem tudjuk, hogy felfüggesztési hatással van-e a bizottsági lépés az eljárásra, avagy sem. De most ezt hagyjuk egy pillanatra. Nekünk arról kell döntenünk, hogy mint parlament akarunk-e a bírósághoz fordulni. Az eredeti terv az volt, hogy ezt a döntést a mini plenárison hozzuk meg csütörtökön ezen a héten. Tehát most szakbizottságként döntenünk kell, hogy az állásfoglalást benyújtjuk egy csütörtökre, vagy sem. A stratégia második része a szakbizottsági tevékenységek keretében azon alapult, hogy megyünk vagy nem a bírósághoz. Nem akarom, hogy holt idő legyen, a, bizottság, a bírósághoz fordulás, illetve az akta politikai felmérése között itt a szakbizottságon belül tervem. Tehát az volt, hogy egy belső jelentést készítsek, egy köztes jelentést, amelyben a bizottságot arra kérdez, arról kérdezem, hogy hogy látják a végrehajtási intézkedéseket. Az egyértelmű, hogy az akta nem változtat az európai jogokon, de egyértelmű, hogy a jogok végrehajtási módja viszont jelentős mértékben változtat ezen a törvényen. Úgyhogy szeretnénk tudni a bizottságtól, hogy hogy kívánja végrehajtani az aktát, például milyen kötelezettségek lesznek az internet szolgáltatók vonatkozásában, és a tagállamoktól is szeretnénk tudni, hogy az akta tükrében bármi változtatást kívánnak-e a BTK és a PTK terén eszközölni a különböző hamisítások vonatkozásában és jogsértések vonatkozásában. A bírósági eljárást követően utána jóváhagyási eljárásban kell részt vennünk. Ez nyilván ezt befolyásolja. Nagyon sok frakció most úgy érzi azonban, hogy a késekedésnek nem sok haszna leszne. A bizottsági válasz a jelentése nem lesz kötelező jellegű, Sőt, ha visszagondolunk, hogy eddig mi volt, bár nem kemény jogról van szó, a bizottság a parlamenti plenárison hivatalos nyilatkozatokat tesz, akkor mindig a softot használja. A bizottság a plenárison a parlamenthez fordul, ez majdnem kötelező jellegű. És már volt erre példa más nemzetközi megállapodás keretén belül is, amikor a karib-tengeri ipáról volt szó, és az előcsatlakozási eszközről, amikor erről volt szó. De nyilván nagyon sokan nem hiszik azt, hogy ez a jelentés egyáltalán bármi nemű hasznos célt szolgálna. Az én véleményem az, ha nem fordulunk a bírósághoz, tekintettel arra, hogy teljesen bizonytalan, hogy a jelentéssel mit érünk el, tehát ha úgy döntünk, hogy nem fordulunk a bírósághoz, akkor nem kell jelentést készítenünk, hanem egyenesen az eredeti határidőnek megfelelően szavaznunk kell. De kedves kollégák, talán két körben is megvitathatjuk ezt, de mielőtt rátérnénk az akta lényegére, kérem, hogy a kollégák jelezzék, hogy támogatják-e azt az elképzelést, hogy menjünk a bíróságra, mert ha nem, akkor térjünk vissza az eredeti határidőkre, és ne így járjunk el. Köszönöm szépen. A uh, gentleman. Hölgyeim és uraim, az előadó egyetemben fogalmazott eredeti javaslatát fenntartja, a bizottságnak döntenie kell arról, hogy a bírósághoz fordulunk-e a témával, ez az első döntés, valamint, hogy köztes jelentést készítsünk-e a meghatározott ütemterv szerint, ahelyett, hogy az egyeztetési eljárást lefolytatnánk. Tegnap a koordinátori ülésen a koordinátorok nem tudtak megállapodásra jutni egyik témában sem. Abban viszont megállapodtak a koordinátorok, hogy hallgassuk meg a tanácsot. Hallgassuk meg azt, hogy a tanács hogyan ítéli meg a tagállamok helyzetét az aktával kapcsolatban. Ez egy vegyes megállapodás. Nem csak az Unió, hanem a tagállamok is ratifikációs kötelezettséggel rendelkeznek. A, ugyanakkor a tanács a saját javaslatáról fog dönteni, ezt már ismerjük. A szakbizottság meg fogja kapni, illetve meg is kapta. Úgy gondolom, hogy most már dönteni kell ebben a témában, mert egyébként az eljáráson következő fázisa az lenne, hogy jelentés tervezetet készítünk. Teljesen jogosan kéri az előadó, hogy a két kérdésére adjunk választ. Joga van erre az előadónak. Akkor ne bújjunk el a felelősségünk elől. Számomra egyértelmű a helyzet. Daniel Kaspari kért szólt a néppártól. Ja, szegelte. Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az akta témájában a néppártként nem vagyunk túl boldogok, akár csak az előadó. Az első kérdés, ugye itt a menetrendre vonatkozik. Úgy gondolom, hogy helyes volt, hogy tegnap a koordinátorok ülésén nem állapodtunk meg kötelező érvényű menetrendben, hanem mi néppártiak tegnap azt az alajvaslattal éltünk, hogy először is meghallgatjuk a tanácsot ebben az ügyben. Számomra az a fontos, hogy tényleg szálljunk időt az akta téma nyugodt részletes megtárgyalására, ezzel már foglalkozunk néhány hónapja, és ami számomra fontos, az a nyilvánosság tekintetében az az, hogy nem szabad Eh, hogy az a látszat alakuljon ki, hogy a parlamentben vannak eh, kormánypártiak, meg ellenzékiek, az egyik rész azt támogatja, a másik rész pedig nem támogatja a javaslatot. Itt teljesen más a helyzet, mint a tagállamokban. A néppárt számára éppen ezért az volt a fontos, hogy ez egy nagyon komoly probléma, amit a hamisított kalózárok okoznak. Évek óta az Európai Bizottsággal együtt próbálunk meg megoldást keresni, és kértünk megoldást a bizottságtól erre, úgyhogy fontos, hogy az Európai Parlamentben, egyrészt a INTA bizottságban, illetőleg a véleményt adó bizottságokban megfelelő időt fordítsanak arra, hogy a megfelelő megoldást találjuk meg, és a nagyon sok fenntartást, kifogást azt megszüntessék, azokra választ találjanak. Úgy gondolom, hogy komolyan kell vennünk ezeket a megfontolásokat, kifogásokat, és az elmúlt hónapokban nagyon sok tudóssal, civil eh, szervezettel, tagállamokkal, polgárokkal folytatunk ezekkel kapcsolatban meg, megbeszélést. Számunkra az a fontos, hogy meghatározzuk, hogy hogyan foglalkozunk egyáltalán a, eh, ezzel a problémával itt, ugyanis nagyon kalandos ennek a története. 27 tagállam nevében a bizottság tárgyalt erről a megállapításról, és a tagállamok ott voltak a tárgyalásokon, és részt vettek annak a kitárgyalásában. Aztán a tanács egyhangulag úgy döntött, hogy alá kell írni az akta egyezményt. Most viszont vannak olyan tagállamok, amelyek, amelyek az aláírást elhalasztották a jövőre, és ezt nagyon furcsának tartjuk. Tehát furcsa, hogy a tagállamok és a bizottság kitárgyalnak egy megállapodást, egy egyezményt, és ugyanezek még mindig nem tudják, hogy most végül alá akarják-e írni az aktát, vagy sem. Tehát azok, akik kitárgyalták az aktát, azok nem tudják, hogy ezt az aktát, ami most jelenleg az asztalunkon van, az, amit akartunk tulajdonképpen, azt itt az Európai Parlamentként ugye ellenőriznünk kell, ezt, ezzel egyetértünk-e, ezt nem tudják. Tehát itt a parlamentben nem látjuk világosan, egyetértünk a tanács és bizottság által kitárgyalt ö, változattal. A, például a német szövetségi kormány csak később fog dönteni, hogy aláírja vagy sem, akkor, amikor mi itt a parlamentben szavaztunk róla. Tehát nyíltan meg kell mondanunk, hogy talán ez jogilag kivitelezhető, de politikai szempontból nagyon is különös. Úgyhogy mi akik itt ugye ellenőrző szerepet törtünk, nekünk kell előbb döntenünk, azelőtt, mielőtt azok döntenének, akik a tárgyalóasztalnál ültek és akik kitárgyalták azt, amit egyáltalán akarnak. Éppen ezért a mi javaslatunk az volt, és mi kérésünk is egyben, hogy formálisan a tanács elnökségét és a tanácsot hívjuk meg a következő szakbizottsági ülésre, hallgassuk meg, hogy hogyan képzelik el az elkövetkezendő eljárásmódot ebben az ügyben, Számunkra a néppártban még további kifogások, fenntartások vannak az aktával kapcsolatban, nem vagyunk teljesen a helyességéről meggyőződve, ezeket a kifogásokat, fenntartásokat meg kell szüntetni, és a legnagyobb kifogás nem is az, ami a kifogása az egyezmény kitárgyalóknak, hanem más kifogásaink vannak, éppen ezért meg kell, hogy győzzenek minket ennek a helyességéről, és jó lenne, hogyha formálisan, hivatalosan meghívnak a tanácsot a következő INTA ülésre, ahol eszmét cserélnénk velük, és úgy gondolom, hogy a tanácssal folytatott eszmecsere az mindenképpen döntő lesz az eredetileg tervezett menetrend betartása, vagy esetleg átalakítása illetőleg a szavazás tekintetében hogyha a tanács új felismerésekkel áll elő, akkor úgy gondolom, hogy mégiscsak egy köztes jelentést kellene készíteni, de egészen addig, amíg azok, akik kitárgyalták a megállapodást, nem tűnnek meggyőződnek a kitárgyalt megoldás helyességéről, addig úgy gondolom, hogy itt a parlamentben még nem tehetünk más, mint hogy hónapokig, évekig tovább foglalkozunk ezzel a témával. Köszönöm. Gentlemen. Hölgyeim és uraim, először is az előadónak joga van választ kapni a javaslataira. Második megjegyzésem, vagy szavazunk, és akkor egyetem, hogy hogy kell tovább lépni, vagy erről döntést kell hoznunk, ma nélkül nem hagyhatjuk el a termeletet. vagy döntést hozunk, vagy megváltoztatjuk a határidőket. Azért, hogy az előadó tudja, hogy mi a feladata. Kaspari úr. Tisztelt elnök úr! A napi rendünkön nem áll ma az, hogy ma döntést kell hoznunk, hanem az eljárásról, a folyamatokról a koordinátorok ülése dönt, és a koordinátorok döntése a tegnapi napon két dolgot tett. Egyrészt nem döntött a menetrendről, tehát az eddigi menetrend marad hatályban. Azt, amit itt a szakbizottságban, tehát áprilisban be kell nyújtani egy jelentéstervezetet, és ez vonatkozik a módosítók beadásának határidejére, és másodszorban pedig úgy döntött a koordinátorok ülése, hogy meghívja a következő INTA szakbizottsági ülésre formálisan a tanácsot, és utána a következő koordinátor ülésén arról fogunk dönteni, hogy fenntartjuk a menetrendet, vagy sem. Akkor nyilvánvalóan már áttekinthetően világosan tudunk beszélni a menetrendről, és addig ra, ugye, meg tudjuk válaszolni az előadónak a kérdését, hogy kell-e köztes jelentés vagy sem, ez ugye nem szerepel ugye a menetrendben, tehát itt ne legyen zavarodottság, összekeveredés, nekem nincsen problémám azzal, hogy azt tegyük, amit az előadó javasol, de Szeretném kérni előadót arra egyben, hogy egy világos javaslat találjon elő, mert a probléma az volt, hogy az elmúlt ülésen tette egy javaslatot, eh, mindenki pozitívan nyilatkozott ezzel kapcsolatban, de aztán a tevőnek a frakciója kérésére meg kellett változtatni ezt a javaslatát, éppen ezért úgy gondolom, hogy a tegnap a koordinátor külésén elhatározottak szerint járjunk el a továbbiakban. Éppen ezért ma nincsen okunk arra, hogy új döntéseket hozzunk, ez nincsen rajta a napirenden, és úgy gondolom, hogy ez egy eh, tarthatatlan helyzetet betonozna be. Well, the committee is the must. A szakbizottság eh, dönt a, a határidőkről, nem a koordinátorok, David Martin. Értem a hozzászólást, de egyetemre szeretnék fogalmazni. Teljesen jogos. A múlt ülésen volt egy javaslatom. Arról nem szavaztunk. És a titkárság és az elnök úr is azt mondta, hogy ezért az eredeti határidők még mindig érvényben vannak. Ha nem változtatjuk meg az eredeti határidőket, most második olvasatról van szó, véleménytervezetet, jelentéstervezetet fogok benyújtani április 25-26-án, és május 30-án szavazunk. A stratégiám az volt, hogy forduljunk a bírósághoz, de ha nem döntünk erről most, ma délelőtt, akkor ez nem érvényes. Hogyha nem döntünk, akkor ez nem lehetséges, mert akkor tartjuk az eredeti határidőket, április 26-án be kell nyújtanom a jelentést, ez megfelel a normál eljárással, és akkor itt csak az lesz, hogy igen vagy nem az aktára. Más lehetőségünk nem lesz. Ha nem változtatjuk meg a határidőt, akkor ez a helyzet. Megértem, hogy a kollégák több időt akarnak kapni, de az akta itt forog körülünk, és egy kicsit a kört kellene négyszögesítenünk. Elnök, köszönöm. Hallgassuk meg a többi koordinátort, Bennett Lange. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom én is, hogy kevés hozadékkal jár majd, hogyha csak itt szídjuk a tanácsot, és eh, ezzel foglalkozunk, hiszen végső soron mi vagyunk azok, akik a politikai döntést meg kell, hogy hozzák eh, azzal kapcsolatban, hogy az egyezményt elfogadjuk-e, vagy sem. Úgyhogy ennyiben nem tudom, hogy attól kell függővé tennünk a további eljárásmódot, illetőleg a menetrendet, hogy mi fog történni. Hogyha eh, a tanácsnál az áll elő, hogy ők azelőtt döntenek, mielőtt mi döntenénk, azt jónak tartanánk, hiszen ez erősíteni alapesetben az Európai Parlament súlyát. Ugye? Tehát úgy gondolom, hogy kezdjük el a munkát, és dolgozzuk ki, hogy mik ennek az egyezménynek az igazi gyengeségei, és erre alapozzuk a döntésünket. Úgyhogy elnök úr, úgy gondolom, megvan a menetrend, és úgy gondolom, hogy az, amit ma előadott a jelentéstevő, az nagyon is komoly dolog, mutatja, milyen komolyan bánik a témában, milyen komolyan veszi azt. Különböző opciókat fontoltunk meg, hogy hogyan bánik. Jó okunk volt erre, de jó okunk van arra is, hogy most azt mondjuk, hogy a már elhatározott menetrendet fenntartjuk, és a politikai döntést meghozzuk arról, hogy elfogadható-e az egyezmény, vagy sem. Erre jó okunk van, a polgárok érdekében így kell, hogy eljárjunk. Before moving to the Mielőtt a következő koordinátorhoz fordulnék, őszinte leszek. Ne legyünk cinikusak. Az előadónak joga van arra, hogy a javaslatáról döntést kérjen. Vagy meghozzuk ezt ma, vagy megváltoztatjuk a határidőket azért, hogy a következő ülésen kaphasson választ a javaslatára. De nem tehetjük azt meg, hogy úgy döntünk, hogy nem döntünk joga van arra, hogy döntést kérjen, vagy meghozzuk ezt ma, vagy elfogadjuk, hogy módosítanunk kell a határidőket, és akkor a következő ülésen kell döntenünk. Vagy pedig a koordinátorok fognak a szakbizottság nevében döntést hozni. De amit nem engedhetünk meg magunknak, az az, hogy azt mondjuk az előadónak, volt egy javaslata, nem döntünk erről ma, tartsuk meg az eredeti határidőket. Ez komolytalan. Egyszerűen komolytalan. Kérem a koordinátorokat, adjanak választ a kérdésemre. Vagy ma, ma szavazunk az előadó által föltett kérdésre, joga van arra, hogy választ kapjon a kérdéseire, vagy pedig arról döntünk, hogy egy hónappal a teljes témát elhalasztjuk, azért, hogy a koordinátorok vagy a szakbizottság következő ülésen, rendszeres szabályos ülésen áprilisban döntést hozzon. Erre vonatkozóan most kérek választ a koordinátoroktól. Metink ezek. Metink ezek.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 Kicsit zavaros a helyzet, ami itt kialakult a menetrenddel kapcsolatban. A különböző intézményeknek az álláspontja, hozzáállása időközben megváltozott kezdetben a bizottság támogatta ezt az egyezményt, a tagállamok pedig minél hamarabb eh, le akarták zárni az ügyet, dönteni akartak de aztán látva a közvélemény hozzáállását, véleményét, a bizottság úgy döntött, hogy bevonja a kérdésbe az Európai Bíróságot is. Úgyhogy ez kételjeket hoz fel azzal kapcsolatban, mennyiben tartható az elhatározott menetrend, ahogy azt Kaspari kolléga is egyébként elmondta. Ahogy elmondta, nem teljesen világos, hogy hogyan kell a továbbiakban eljárnunk, hiszen a bizottság, a tanács, illetőleg eh, bizonyos tagállamok aláírtak Tókióban, aztán később a ratifikálást elutasították. Éppen ezért úgy gondolom, hogy mi parlamentként megfelelő időt kell, hogy szálljunk arra, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg, dolgozzuk ki ezzel az egyezménnyel kapcsolatban. Amitről tehát döntenünk kell, az az, hogy mi a parlamentként is az Európai Bírósághoz fordulunk-e az akta egyezmény kérdésében, vagy megvárjuk eh, a bizottság által folyamatba helyezett bírósági eljárásban meghozandó bírói döntést. Tegnap meghallgattuk a jogi szolgálatnak a véleményét. és azt a tanácsot kaptuk, hogy ne cselekedjünk, mert politikai szempontból nagyon ingoványos területre tévedünk, hogyha állásfoglalást, véleményt adunk azelőtt, mielőtt a bíróság a folyóeljárásban meghozná a döntését. Éppen ezért azt javaslom, hogy mi a döntésünket a következő szakbizottsági ülésre halasszuk el, hallgassuk meg azt megelőzően a tanács véleményét is, de persze annak eh, a kialakítottsága nem kötelező ránk nézve. Merci, Monsieur Président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Van valami, ami nem igazán meggyőző a számomra. Egyrészt folyamatosan fölvetjük a parlament felelősségét, hatáját, és aztán amikor a helyzet egy kicsit tisztázatlan, akkor azt mondjuk, hogy a bizottságot vagy a tanácsot nem akarjuk erőszakos döntésre hozni. Tisztázzuk a parlament feladatát. A parlament elért itt egy dosszié felelőssége a parlamentnek, hogy erre igent mond, vagy nemet. A parlament elfogadja, vagy nem, hatályosítsa, vagy nem az aktát. Az előadó biz, bizonyította, hogy felelős módon jár el, jó hiszeműen. Most van egy bizonyos határidő sorozat előttünk. A parlament számára véleményt kell, hogy készítsen, nem pedig köztes jelentést. Szerintem az előadó javaslatát kell követni. Nem nekünk kell a parlamentnek azt mondani, hogy nem szavazunk, mert hogyha van egy olyan tagállam, aki egy európai döntést teljesen fölboríthat. Hát akkor semmilyen kereskedelmi megállapodásról nem fogunk szavazni. Ráadásul az összes tagállamnak nemzeti szinten ratifikálnia kell ezeket a megállapodást. Így nem lehet dolgozni. Hogyha a szándék az, hogy a parlamentnek az európai intézmények között legyen súlya, akkor a parlamentnek nem kell várnia, nem kell félnie attól, hogy esetleg a tanács valamelyik tagállama megváltoztatja a véleményét, és kivárjuk azért, hogy most elfogadjuk-e a tanács álláspontját, vagy nem. Nem, nekünk politikai döntést kell hoznunk. Az előadónak van egy javaslata. Én azt javaslom, hogy fogadjuk el az előadó javaslatát, vagyis van egy bizonyos ütemterv, a következő ülésen április végén az előadó bemutatja a véleménytervezetét, a köztes, tehát nem köztes jelentés, nem bírósági kérdés, úgyhogy szerintem így már májusban szavazásra is vihetjük a dolgot. Ah, uh, thank you, Chairman. Well, don't necessarily... Köszönöm, elnök úr. Nem fog csodálkozni, hogy nem értek egyet. Mi szeretnénk egy köztes jelentést. A ütemterve kapcsolatban úgy gondolom, hogy elsősorban, tehát jó lenne egy új határidősort felállítani, hiszen a bizottság és a tanács kell, hogy reagáljon, és lehet, hogy egy kicsit majd ki kell igazítani a hozzáállásunkat azért, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésünkre, kérdéseket tehessünk fel a tanácsnak, a bírósággal kapcsolatban kell, hogy ezzel kapcsolatban is legyenek határidők, vagy bármikor fordulhatunk a bírósághoz, jó, bármikor. Akkor ez a véleményem. Helmut Schmolz. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném azoknak a kollégáknak, akik ebben nem teljesen biztosak, hogy nagyon is felelősségteljesen járunk el, és vizsgáljuk meg ezt a dossziét. Senki sem taktikázik itt, arra épít, vagy egy bonyolult eljárásról van szó. Itt van a szakbizottságban a jelentés, az egész ügy, a dosszié, úgyhogy nekünk parlamentereként a polgárok érdekeiben eljárva kell döntenünk, komolyan kell vennünk az ezzel kapcsolatos felelősségünket, komolyan meg kell vizsgálnunk a jelentést, és fenn kell tartanunk a menetrendet, tehát teljesen nyilvánvaló így a válasz az előadó által feltett kérdésre. Mi erről részletesen beszéltünk a saját frakciónkban, és úgy gondoljuk, hogy parlamentként nem kell a bírósághoz fordulnunk, hanem a saját mandátumunknak kell eleget tennünk, és az akta egyezménnyel kapcsolatos politikai kérdéseket kell megvizsgálnunk, annak megállapítása érdekében, hogy az eredeti célkitűzésének megfelel-e az egyezmény, hol vannak a pozitív, hol vannak a negatív uh, jellemzői, és hogyan bánunk vele. Teljesen nyilvánvaló, hogy a tanácsnak a meghallgatása az szolgálhatja ezt a célt, de egy nagyon széles nyilvános társadalmi vita alakult ki az akta egyezménnyel kapcsolatban, és így a tagállamok megpróbálnak ebben a játékban időt nyerni, és saját maguknak mozgásteret biztosítani. Nekünk azonban parlamentként ki kell tartunk az eredeti irányvonal mellett, már csak azért is, mert nagyon sok más egyezmény, szabályozás van az európai térben, amelyek az akta egyezménnyel összefüggnek, és ezekkel kapcsolatban is majd a közeljövőben döntenünk kell. Tehát úgy kell látnunk ezt az egyezményt, hogy ez nem a légüres térben önmaga lebeg, hanem lesz majd itt egy adatvédelmi irányelv például, ami ezzel összefügg, aztán lesz a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó vámszabályozásoknak az újra gondolása, tehát ezek is olyan szabályozások, amelyek összefüggnek az akta egyezménnyel, és éppen ezért e, egyértelműen megválaszolva támogatjuk a köztes jelentést. Thank you. Köszönöm. Kedves kollégák, az a feladatom, hogy olyan szabályokat hozzak, amelyeket tiszteletben is tartanak. És olyanokat, amelyek értelmében tiszteletbe tartják az jelentéskészítőket is. Ők dönthetnek, és nem kötelezhetjük arra, hogy a következő ülésen már kész legyen a jelentés tervezet a jóváhagyásra. A kérdés az, hogy bírósághoz fordulunk, vagy jelentést készítünk. Tehát szavaznunk kell erről. Az a véleményem, hogy a frakciók és a szakbizottság nem kész ma a szavazásra. Úgyhogy az egyetlen megoldás az, hogy kitoljuk a határidőt, és döntsünk. A hivatalos javaslatom az, hogy egy hónappal toljuk el a határidőt, annak érdekében, hogy az előadó ne legyen köteles jelentéstervezettel megjelenni a következő szakbizottság ülésen a jóváhagyásról. Ez volna a hivatalos javaslatom. A szakbizottság dönthet az ütemtervről, véleményem szerint hozhat ilyen jellegű döntést. Köszönöm. Daniel Kaspari. Ja, no, már... Tehát még egyszer, elnök úr, úgy gondolom, hogy itt egy félreértés van a legutóbbi INTA szakbizottsági ülésen az előadó azt javasolta, hogy azt javasolja, hogy közösen forduljunk az Európai Bírósághoz, és akkor itt a szakbizottsági ülése nagyon sokan eh, foglaltak állást ezzel kapcsolatban az én frakciómból is. Azóta számtalan beszélgetésre került sor, és azóta világosabbá vált az is, hogy mit szándékozik a bizottság. Jelenleg eh, nem ismerek olyat, aki azt javasolná, hogy forduljunk a bírósághoz. Éppen ezért így foglaltunk állást. Én nem tudok olyanról, aki most a bírósághoz akar fordulni. Úgy gondolom, egy olyan témáról, amit senki sem akar, arról nem kell szavaznunk. A másik dolog a menetrend kérdése. Van egy menetrend, és ez szerint az előadónak áprilisban be kell nyújtani a jelentés tervezetét, aztán van idő a módosító indítványok benyújtására, ha lesznek ilyenek, aztán lesz a szakbizottsági szavazás, utána a plenárison a szavazás, a tegnapi napon remélem megengedi, hogy erről beszámoljak a koordinátorok üléséről. Ez a menetrend nem változott a koordinátorok ülésén, nem hoztunk döntést, és hogyha nem hozunk döntést, akkor az eredeti változat marad hatályban. Az egyetlen dolog, amiről tegnap döntöttünk, az az, hogy a tanácsot meghívjuk a következő szakbizottsági ülésünkre, és határoztunk arról is, hogy a következő koordinátorok ülésén a amennyiben a tanácsa folytatott konzultációban újabb felismerések születnek, akkor újra döntünk a menetrendről. Tehát úgy gondolom, hogy itt nincsen sem vitára, sem döntésre szükség, megvan a menetrend, az előadó már áprilisban benyújtja a jelentéstervezetét, valamikor májusban majd megkapjuk a véleményadó szakbizottságoknak a véleményeit, és akkor aztán lesz elég időnk arra, hogy a véleményekről is vitát folytassunk. Addigra már beszéltünk a tanácssal is, és tudjuk talán azt is, hogy a bizottság ténylegesen az Európai Bírósághoz fordult-e vagy sem, és talán az Európai Bíróságot addigra már valamelyik frakció is fel akarja hívni döntésre és akkor meglátjuk, hogy hogyan mennek tovább a dolgok. Hogyha pedig nincsen döntés, úgy gondolom, az is egy, egyfajta döntés, ha nem módosítottuk a menetrendet, akkor az eredeti változat marad hatályban. Úgy gondolom, hogy a közvéleménnyel kapcsolatban nem szabad itt bizonytalanságot terjesztenünk, legyen világos, hogy mit teszünk. Jelenleg nincsen javaslat, és hogyha jól értettem az előadót, akkor az előadó nem is kérte azt, hogy köztes jelentést eh, készítsen ő. Tehát itt igazából ezzel kapcsolatban nincs javaslat, nincs is miről dönteni, és nem igazán értem ezt a felháborodottságot. Eh, folytatnunk kell a vizsgálatot, mindenki, az összes frakció kifejtette, mi az álláspontja. Én is elmondtam, nagyon sok kérdés van, amit feltettünk, és ezeket eddig nem válaszolták meg. Úgy gondolom, hogy a saját a frakcióm is nyilván könnyebben hozza döntést, hogyha a feltett kérdésenket végre megválaszolnák. Uh, Nos, én szerintem ez a szakbizottság bármilyen ütemtervet bármikor megváltoztathat. És ha én úgy döntök, hogy megszavaztatom az ütemterv változtatását, a szakbizottság többsége úgy fog dönteni. Ha jól értettem, az előadó korábbi ülésen már felvetette ezt, és azóta nem változott meg a véleménye, hogy szavaznunk kellene dolgokról, például, hogy a bírósághoz forduljunk-e, avagy sem, illetve, hogy legyen-e köztes jelentés. Ö, de nem fair, hogy őt akarata ellenére arra kényszerítsük, hogy ajánlás tervezetet készítsen a tanácsnak, vagy hogy köztes jelentést készítsen. Joga van hozzá. Vagy visszavonja javaslatát, vagy azért, hogy fair módon járjunk el vele, szavazunk arról, hogy kitoljuk-e a határidőt, vagy sem. Parancsoljon a jelentés készítőjének adom meg a szót. Jó, hát legalább világosan beszélünk. Nem minden ilyen világos azért az aktával kapcsolatosan. A véleményem a bírósággal kapcsolatban az, hogy most kell döntenünk, és a héten a plenárisra kell vinnünk. Mert ha eltoljuk, és ha úgy döntünk, hogy majd áprilisban állásfoglalást fogalmazunk, a, a tanácsra, vagy májusban, vagy júniusba kerül, aztán vagy elfogadják, vagy nem, aztán megint kitolódik a határidő, és hát ugye a bírósági esetek általában 18 hónapig elhúzódnak, tehát legalább másfél évig, és elképzelhető, hogy a hetedik mandátummal a parlament nem fog tudni megbirkozni az aktával, és nem tudom, mi lesz 2014 után a következő parlamenttel kapcsolatban. Tehát szerintem még mindig legitim a kérés, hogy a bírósághoz forduljunk, hogy most legyen döntés, és csütörtökön a plenárison foglalkozunk vele. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor visszavonom a javaslatot, hogy a bírósághoz forduljunk, és hogyha ezt megteszem, akkor nincs értelme az köztes jelentésnek, és akkor visszatérek az eredeti id- ö, ö, határidőkre. Semmi gond. Köszönöm. Tehát világos a helyzet. Arra kérem a szakbizottságot, hogy döntsön arról, hogy a javaslatnak megfelelően most szavazzunk-e arról, hogy bírósághoz forduljunk, avagy sem. Tehát az első kérdés az, pusztán egy pillanat, Daniel Kaspari, ne izgassa fel magát. Én vagyok ennek a bizottságnak az elnöke, és most eljárási kérdésekben kell döntenünk. Úgyhogy kérem, ne próbálja korlátozni az hatáskörömet, mint elnök hatáskörét. Tehát a kérdésem a bizottsághoz a következő. Szavazzunk-e arról, hogy ezzel a témával a bírósághoz forduljunk? Ha azt mondják, hogy nem, akkor itt a kérdés, ha igen, akkor lesz egy második szavazás arról, hogy a szakbizottság támogatja-e a plenárisnak való kérdésfelvetést, hogy a bírósághoz forduljunk. Tehát két szavazásunk lesz. Először is egyetértenek-e abban, hogy ma szavazzunk arról, hogy ezt a kérdést a bíróságra vigyük-e, avagy sem. Daniel Kaspari. Dear Chairman, Tisztelt elnök úr! A legutóbbi szakbizottsági ülésen az előadó azzal a javaslattal hogy forduljunk a bírósághoz. Ez rendben is van, úgy tűnik, hogy most is ezt javasolja, de nincsen írásbeli indítvány arra vonatkozóan, hogy forduljunk a bírósághoz, és itt a szakbizottságban mindig is úgy jártunk el, hogy írásbeli anyagokról szavazunk, és nem adhok módon szóban beterjesztett javaslatokról. Jelenleg nincsen írásbeli javaslat. A második dolog, a szavazás arról, hogy forduljunk-e bírósághoz vagy sem, ez nem áll benne a napirendben. Tegnap döntöttünk a menetrendről, éppen ezért itt nincsen lehetőség semmiféle szavazásra. Éppen ezért nem én vagyok az, akit ideges lesz, és egyáltalán nem vagyok ideges, mert ismerem ugyan nagyon sokaknak a véleményét, akik azt mondják, hogy talán e- a bírósághoz kéne fordulnunk, de nincsen erre vonatkozó indítvány, írásbeli indítvány, és hogyha nincsen írásbeli indítvány, és ez nem is áll a napirenden, akkor nem is szavazhatunk róla, éppen ezért nem értem ezt a nagy felzúdulást talán félreértem a helyzetet, de nem értem ezt a felzúdulást, hiszen az előadó azt szeretné tudni, hogy fordul-e valaki a bírósághoz, hogyha ő bírósághoz akart volna fordulni, akkor lenne írásbeli javaslata erre vonatkozó, ha más akart volna bírósághoz fordulni, akkor más ért volna írásbeli indítványa, de hát ilyenek nincsenek. Én nem vagyok ideges, hogyha valaki a bírósághoz akarna fordulni, akkor ilyen indítványal élt volna. A mi problémánk az, és a legtöbb frakció problémája az, hogy a bíróság az eléterjesztett kérdéseket sok esetben meg se tudja válaszolni. Nos, úgy tűnik számomra, hogy szóbeli pontos javaslat elegendő, nincs szükség írásbelire szerintem, úgyhogy akkor nézzük, szavazzunk. David Martin szeretne szólni, parancsoljon. Elnézést, elnök úr, tényleg nem akarom túlbonyolítani a helyzetet. Javasolnék egy kétlépéses eljárást. Szavazzunk most arról, hogy akarunk-e szavazni, és ha akarunk szavazni, ha nem, akkor oké, okay, ennyi volt az egész, de ha igen, akkor három órakor szavazhatnánk, és akkor ezt egyértelműen mindenkivel közölnénk is. Lehet, hogy nem látták még ezt a képviselők, de van már egy állásfoglalási indítványunk, hogy a bírósághoz forduljunk, úgyhogy van egy szövegünk, amiről három órakor szavazhatunk, de először is arról kell döntened, hogy egyáltalán legyen-e szavazás. Ha nem a válasz, akkor nem lesz semmi. Ö, és akkor vége a történetnek. Azt hiszem, ez teljesen értelmes javaslat, úgyhogy most akkor szavazunk arról, hogy szavazzunk-e, és hogyha nem, akkor a lényegi szavazás délután kerül megszervezésre. Nos, hölgyeim és uraim! elektronikusan szavazunk. Elektronikus szavazás következik. A kérdés az, hogy ki van amellett, hogy ma szavazzunk délután arról a javaslatról, amelyet az előadó készített, hogy bíróságra vigyük az ügyet. Nem a lényegről szavazunk, hanem arról, hogy szavazzunk-e ma délután erről a Világos? Nagyon sajnálom, elnök úr, de úgy tűnik, hogy kicsit bonyolultá vált itt a helyzet. Ha jól értettem az előadó által elmondottakat, akkor ő azt szeretné, hogy ma döntsünk arról, hogy az európai bírósághoz való fordulásról szavazzunk-e. Az előadó ugyanakkor azt is mondta, hogy ha ma úgy döntünk, hogy délután nem szavazzunk a bírósághoz való fordulásról, akkor nem szeretne a bíróság elé menni. Én a magam részéről úgy értettem, eh, hogy eh, arra is lehetőség van, hogy ezt a döntést elhasszuk a következő ülésre, ugyanis az előadó azt mondta, hogy ha ma nem szavazunk, akkor ejti azt a javaslatát, hogy a bíróság elé vigyük az ügyet. Ha tehát ma nem szavazunk, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy a következő ülésre elhalasztjuk a kérdést. Excuse proposal. So let's vote. Jánik Zsadó. Jánik Zsadó, parancsoljon. Nos, én egy dolgot nem értek. Hogy tudjuk mi ezt a bíróságra vinni, ha ma még azt se tudjuk, hogy milyen alapon és milyen mértékben fordul a bizottság a bírósághoz. Én azt gondolom, hogy csak itt ördögi körbe forgolódunk, olyan dolgokról döntünk, amit nem ismerünk. Az egyetlen dolog, amit ismerünk a menetrend, illetve az, hogy mi a feladata az előadónak, és úgy tűnik számomra, hogy azt kellett elkészíteni a következő szakbizottság ülésre, amit mi véleménytervezetnek nevezünk. Úgyhogy nem tudom, hogy tudunk szavazni bármi másról ma. Jó, akkor szavazunk. A következőről szavazunk. Kérem, Szavaznunk kell. Kifér a, kifér a szavazástól? Kérem, hagyják, hogy döntsön a szakbizottság. A következőről szavazunk. Ki van amellett, hogy ma délután szavazzunk az előadó kéréséről, nevezetesen, hogy a plenárist megkérjük arra, hogy a bíróság. Ez a mostani szavazás tárgya. Szabad szólnom? Igen. Az én kérdésem a következő. Kazák úrhoz kapcsolódnék. Ha az előadóhoz csatlakozva szavazunk arról, hogy ma nem akarunk szavazni három órakor, ez azt jelenti az előadó szerint, hogy ugyanakkor arról szavazunk lényegben, hogy ellene mondunk annak, hogy a bíróságra küldjük a témát. Nem? Nem! Bárki ugyanezt a javaslatot megfogalmazhatja bármikor. Ne keverjük össze a dolgokat. Az előadónak joga van bármit tenni a javaslatát illetően. Ez azt jelenti, hogy ha nem akarunk szavazni, akkor a jövőben bárki elállhat a javaslatától. Úgyhogy kérem, ne keverjük a dolgokat. Tehát szavazunk. Ki van amellett, igen, persze, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a szót. Egy kicsit össze vagyok zavarodva, hogy most akkor mit csináljak, és kérem a tanácsát. Én nem akarom, hogy a bírósághoz forduljunk, és nem akarok köztes jelentést. Én amellett vagyok, hogy azonnal döntsünk, akkor most mit kell tennem? Please, please. Elnök, ugyanez komoly dolog. Két lépésben kell szavaznunk. A kérdés az, hogy, hogy a bírósághoz forduljunk vagy sem, a délutáni szavazás tárgyát képezi. Ennek semmi köze az első szavazáshoz, Úgyhogy ami arra vonatkozik, hogy ma délután szavazunk vagy sem. Most már nem fogadom el senkinek a jelentkezését, korábban bejelentettem, hogy szavazunk. Tehát, kérem, szavazzanak a következőről. Ki van amellett, hogy ezt az előadói kérést szavazat tárgyává tegyük ma délután? Ki van emellett? Kérem, tegyék fel a kezüket akik mellette vannak. Jó, legyen elektronikus szavazás, kérem, mindenki tegye be a kártyáját. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Igen, Daniel Kaspari. Tisztelt elnök úr, ha a többség azt szavazza meg, hogy ma délután szavazunk, akkor meg tudná mondani nekem, hogy milyen dokumentről szavazunk? ez minden egyes eljárással ellentmond. Nincs dokumentum, amiről szavazhatnánk, nincs lefordítva 23 nyelvre, ilyen gyorsan nem tudunk vitát lefolytatni. Miért rohanunk? Egyértelműek a határidők, nem akartuk megváltoztatni, és három év után itt az üléseken változtatjuk az időpontokat, soha nem volt erre még példa. Elnök, amit nem vagyok hajnaldó elfogadni, az az, hogy itt ne, ne járjunk el, amikor dönteni kell. Egyértelmű volt, hogy miről kell szavaznunk délután, elmondta az előadó, hogy kérem, vegyék komolyan a dolgot. Szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Én is szerettem volna. Szót nem, további, a, további szót nem adok de nekünk is jogunk van szólni. Szeretnénk tisztázni, hogy mi történik. Most már nem adok senkinek szót. Nem adok senki másnak további lehetőséget, hogy itt húzza az időt. De ha nem tudjuk, miről szavazunk, megnyitom a szavazást. And I will close the vote. Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást and it was adopted. Elfogadtuk. Ma délután szavazunk az előadó javaslatáról. Köszönöm szépen. Let's move to item 29. 29-es napi rendi pont. Small oh, <clears throat>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 Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. There is Mr. President. There is an item left. Még van egy rendi pontunk. Más is van a világban, mint az akta. 29-es napirendi pont. Kis- és középvállalkozások. Az ITRE számára készítünk véleményt. Előadónk Julio Winkler. Kérem, az előadónak joga van, hogy elmondja a véleményét, hogy beszámoljon, és arra, hogy önök meghallgassák. Rapporteur Frazier. Előadó, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem vagyok biztos abban, hogy nagyon nagy az érdeklődés most a, ez iránt a téma iránt, meg azt sem tudom, hogy mennyi időnk van rá. Minden esetre köszönöm a lehetőséget. Röviden bemutatok néhány elképzelést a KKV-k szerepéről hazámban és az Európai Unióban általában. A KKV-k nemzetközi válása, erről is fogok beszélni, ugye Going Global. A KKV-k az Európai Unióban az üzleti világ és a munkahelyek 99%-át képviselik. Tudjuk, hogy az egységes piac nem igazán támogató jellegű a KKV-kkal szemben. Négy KKV-ből egy a határokon túl is tevékenykedik, ez az utolsó három évre vonatkozó adat, Európai Uniós szintű adat. A KKV-k többségének egyébként nincs rendszeres tevékenysége az egységes piacon, hanem a határon túl Ha elemezzük a nemzetközi kereskedelmüket harmadik országokkal, akkor még rosszabb a helyzet. 2009-ben az Európai Bizottság számítása szerint a kkv 33%-a aktív az Európai Unión kívül. Sok feladat van előttünk. Először is az üzleti feltételeket úgy kell kialakítani a KKV-k számára, hogy amelyek már bizonyos mértékben kiletek a nemzetközi piacra, segítsük az ő tevékenységüket. Másrészt pedig sok olyan akadály van, ami miatt a KKV-k még csak nem is gondolnak arra, hogy nemzetközi kereskedelmi tevékenységet folytassanak, ezeket az akadályokat kell elmozdítani. Az Európai Bizottság közleményében is szerepel az, hogy fel kell mérni Európai Uniós és nemzeti szinten a támogatási rendszereket. A közintézmények, illetve az üzleti élet hogyan támogatja a KKV-k határon túli tevékenységét. Ez egy jó elképzelés. Azok a KKV-k, amelyek tudnak vagy szeretnének exportálni, ezek esetében szerintem pontosan fel kell mérni a méretüket, a tevékenységüket, a székhelyüket, az egyéb adataikat, és így tudunk megfelelő intézkedéseket hozni. Másrészt azt is szeretnénk tudni, hogy a bizottság, hogyha ezt a felmérést elvégzi, így a bizottság azt mondja, hogy felméri ezt a helyzetet, de hogy mi fog utána történni, mi lesz a következő lépés Excuse me, Chairman, but I... Elnézést, elnök úr. Nem folytatom, értse meg. Amíg itt mindenféle beszélgetés van a teremben, addig én ezt nem folytatom. Kérem, értse meg. Okay, uh, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok gyors lenni. Hozzáférhetőbbé kell tenni az információkat jobb együttműködésre van szükség a harmadik piacokon a résztvevők között, illetve a prioritást élvező piacok esetében is. Az Európai Bizottság felállított egy ország listát, hogyha megnézzük ezt a listát, akkor e, azt gondolhatjuk, hogyha például Oroszországot és Ukrajnát javasolja a bizottság, akkor például a Moldovai Köztársaság miért nincs a listán, vagy pedig szomszédsági országunk az Euró-Mediterrán területről, vagy más Er, EU-s szomszéd területről vannak itt országok, akkor esetleg a nyugat-balkáni országoknak is szerepelnie kellenének a listán, de ez csak részlet megjegyzés a közleményben szereplő országlistával kapcsolatban. Az EU külpolitikája és a KKV támogatása. A közleménynek ez a része, Kicsit csalódást okoz a számomra, hogy megmondjam őszintén. Véleményem szerint a KKV-knak nagyon sok olyan aggája van, amelyek nem foglalkozik az EU kereskedelmi politika. Ez nem újdonság. Ez a vélemény a múltban is mindig így alakult. Van egy tevékenységi lista, van egy támogató testület lista, a KKV támogatása a világpiacon, közbeszerzés hozzáférése a KKV-k számára. Ezek az Európai Bizottság javaslatai. De nem látjuk, hogy milyen eszközökkel fogják ezeket a javaslatokat megvalósítani. Erről is kell beszélni. Végül a közlemény természetesen fontos, de úgy gondolom, hogy top to bottom megközelítést alkalmaz a közlemény, és nekünk parlamentként, illetve nemzetközi kereskedelmi szakbizottságként ezt az irányt meg kellene fordítanunk, ha ez lehetséges, vagy legalábbis egy kicsit közelítenünk kéne az alsó szinthez, és ezt módosító indítványokkal tudjuk elérni. Így jó véleményt tudunk készíteni. Természetesen meghallgatom az összes megjegyzést, és szeretnék összetett mondani a titkosságnak is a támogatásáért. És akkor várom a megjegyzéseket. Köszönöm, elnök úr. Ez egy ITRE szakbizottság számára készítendő vélemény. Az ITRE készít jelentést az Európai Bizottság közleményéről kis- és középvállalkozások és a nagyvilág Csaluka Szuszta, Szocialista Frakció. Köszönöm, elnök úr, és köszönet az előadónak is. Egy idő óta hozzászoktunk, méghozzá azóta, hogy a Small Business Act elfogadásra került, hogy középpontba helyezzük a Európai Unió versenyképességét, és ilyenkor a KKV-kra gondolunk. Most a válság vagy a recesszió idején is, főleg Európa bizonyos országaiban, a kkv knek sikerült megvédeniük a gazdaságot, foglalkoztatás szempontjából is sikerült sokkal jobb szintet föntartaniuk ugyanakkor a jövedelmezőségük nem alakult túl pozitívan. A KKV-k közel állnak, nagyon közel állnak az emberekhez, főleg a nehezebb helyzetben lévő emberekre gondolok. A probléma az, hogy ahelyett, hogy szakpolitikákkal foglalkoznánk, bejelentésekkel foglalkozunk. Annak a bejelentésével, hogy mit kell csinálni, de a tennivalók listáját nem mindig támogatják jogalkotási döntések, szakpolitikai döntések, például az alapok elhatárolása, azért, hogy nagyobb támogatást tudjanak kapni például a KKV-k. Természetesen, és az előadó is emlékeztetett erre, vannak olyan kérdések, amelyek szabályokra, jogszabályokra vonatkoznak, azért, hogy Hozzá segítség a KKV-kat a piaci részesedés megszerzéséhez, például, hogy erősebb legyen az együttműködés az egyes KKV között, exportkonzorciumok, például anyagbeszerző konzorciumok, illetve védő eszközök, amelyekkel az agresszió ellen tudnak védekezni, például márkákra gondolok, ipari tulajdonjogra gondolok, olyan országokban, ahol a KKV-k számára sokkal nehezebb föllépnie, sokkal nehezebb belépnie a piacra, és őket próbáljuk segíteni abban, hogy a terméküket meg tudják védelni. Az egyetemű, hogy az Európai Uniónak, hogy is fogalmazzak, föl kell készülnie egyrészt jobb szabályokkal, amelyek nem csak a szabályok számának a növekedését céloznák meg, hanem egyszerűsítést célolnának meg, méghozzá olyan szabályokra van szükségek, amelyek a nem tarifális akadályokat elmozdítják. Hiszen ezek azok az akadályok, amik miatt elsősorban a KKV-k nem tudnak fölépni olyan piacokon, ahol versenyképesek lennének. Egyébként a Kínával kapcsolatos szavazás is erre vonatkozott többek között. A KKV tevékenységét megfelelő ösztönzőkkel is támogatni kell, nem támogató politikával, hanem ösztönző politikával, úgy, hogy az európai KKV-k stratégiai szektorok felé forduljanak. Olyan szektorok felé, ahol az Európai Unió még mindig versenyképes tud lenni, feltörekvő gazdaságokhoz képest is. És ne felejtjük, meg azt, ne felejtjük el azt sem, hogy még mindig képesek vagyunk gyártásra. Éveken keresztül előállítók voltunk, és számú előállítók bizonyos témákban, és ez még a jövőben is lehetséges, hogyha meghatározunk olyan szektorokat, amelyekre a figyelmünket koncentrálni tudjuk. És a KKV-kra is vonatkozik ez, hiszen a KKV-k általában magas minőségi szintet képviselnek. Úgyhogy Egyrészt a Small Business Act felülvizsgálata. Másrészt az Európai Bizottság közleménye, ezekből, ebbe az irányba kell, hogy mutassanak. Sokkal specifikusabban kell fogalmazni, ahhoz képest, mint amit eddig láttunk. Úgyhogy a módosító indítványok segítségével szeretnénk majd azt elérni, hogy a célokat jobban el lehessen érni hiszen nem azt akarjuk, hogy hosszú tevékenységi sor legyen, de utána, de ugyanakkor ne szerepeljenek új eszközök, jogi, politikai, gazdasági eszközök, amelyek valójában támogatni tudnák a KKV-kat a világpiacon. Más nem kér szót? Hallgassuk meg a bizottságot. Hiszen a bizottsági közlemény a téma. Please, fire is yours. Tessék, öné a szó. Krisztus Kiriakis. Krisztus Kiriakis, vállalkozási főigazgatóság, Európai Bizottság. Köszönöm a szót. Nagyon nagyra értékeljük az előadó, illetve a szakbizottság más tagjainak megjegyzéseit. Ahogy önök is tudják, jelenleg próbáljuk feltérképezni a létező szolgáltatásokat, hiszen ez az alapja annak, hogy eldöntsük, hogy a különböző tagállamokban ezen szolgáltatások hogyan legyenek láthatóbbá, és jussanak el a ö, kliensekhez, ö, ö, amelyek a KKV-k, illetve hogy hogy lehet ö, szinergiákat létrehozni, rámutatni hiányosságokra, ahol EU szintű fellépésre van szükség, vagy pedig a nemzeti hatóságok kiegészítő intézkedéseire, akár állami, akár magánszinten. Reméljük, és annak érdekében tevékenykedünk, hogy ne csak azt tegyük, ami egy kívánságlistán felsorolható, hanem konkrét szakpolitikákat alakítsunk ki, hiszen már is léteznek ilyenek, amelyeket a bizottság alkalmaz, utalhatnék itt mindarra, ami annak érdekében történt, hogy a kereskedelmi korlátokat ö, ö, végül is megszüntessük, a vto n belüli dolgokra utalok, Aztán a, a standardok létrehozása vonatkozásában a szakpolitikákra a KKV-k érdekében, vagy például a KKV-k versenyképességének tesztje a külpolitika keretén belül. Ezen kívül nagyon sok rendelkezés született a versenyképesség innovációs program vonatkozásában 2013-ig, illetve a kkv érdekeit képviselő intézkedések keretén belül olyanokra gondolok, amelyek nemzetközi piacon kívánnak megjelenni. A következő több éves pénzügyi keret 2014-2020-as időszak során is kialakul ilyen program. Ezek keretén belül hisszük, hogy vállalkozásbarát környezetet tudunk teremteni a KKV-k vonatkozásában az egész Európai Unióban, és nyilván tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol már erőteljesen támogatják ezeket a KKV-kat és vállalkozásokat. Szerepük az lesz, hogy ezek a támogató szolgáltatások láthatóvá váljanak. Nem az a cél, hogy átfedéseket hozzunk létre. Ezen kívül az is fontos, hogy egymást segítsék a KKV-k a különböző tagállamokban, mert az is igaz, hogy a nemzetközi piacon megjelenni kívánó kkv nem kapnak elegendő támogatást. Végezetül, ami a prioritást élvező országok számára létező garanciákat illeti, a közlemény már egy indikatív listát tartalmaz. Tudjuk, hogy vannak helyi, nemzeti szinten tevékenykedő KKV-k, úgyhogy először is a a szomszédságban kell körülnézniük, és ahogy az előadó is említette, nyilván Oroszország, Ukrajna vetődik itt fel. Ez persze nem azt jelenti, hogy más országokra nem kellene koncentrálnunk. Ott van Moldova például, ez is felvetésre került, vagy a délföldközi tenger térségében található országokkal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Winkler úr, mint előadónak önnek adom meg a szót az árszójogán. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, kedves kollégák, köszönet a bizottságnak. Csak három rövid megjegyzésem lenne. Először is. Rádöbbentem, hogy nagy hibát követtem el, mert beszámolómat azzal kellett volna kezdenem, hogy megemlítem az IPI e, védelmet a kkv vonatkozásában, akkor elkerülhettük volna ezt a vitát másodszorban. Suszta úrral tökéletesen egyetértek, jobb szabályokra, kötelező jellegűekre van szükség, ugyanis ott van a Small Business Act, amelyen belül lehetett volna bizonyos dolgokat kötelezővé tenni az Európai Bizottságnak, és egy kicsit így kiegyenlíteni az esélyegyenlőséget. Végül a bizottsági kollégához fordulnék. Rendkívül fontos megérteni azt, hogy a KKV-k a különböző tagállamokban nem azonos, azonosak, nem, kiegé, nem egymást kiegészítők, mert teljesen más KKV-nak lenni Bulgáriában, Lengyelországban, vagy Németországban, vagy pedig Svédországban. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk el erről sem. És oda kell, hogy férjenek ezek a KKV-k a piachoz az Európai Unión belül is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Április 25-26-a jelentéstervezet elbírálása Káslüte, parancsoljon. Az egyéb pontok között szeretnék felvetni valamit, hogyha befejeztük ezt a témát. Igen, befejeztük, parancsoljon. Mivel háromkor szavazunk, mi lesz a módosító indítványok adásának határideje? megkérem a jelentés készítőjét, hogy ezzel kapcsolatban javasoljon. De hogyha svédül egy jelen, javaslatot fogalmazok meg, hogy lesz ez háromig lefordítva? Kérem, tegye, majd kitaláljuk. Köszönet a tolmácsoknak, hogy túlóráztak 15 percet. Köszönöm szépen.